Okay, I'm going to... Rendben van, akkor elkezdjük. Néhány bejelentésem van. Tehát, hogyha belenézünk a napirendbe, akkor itt kettő olyan napirendi pont van. Ez a kettes. Ez a közszolgáltatók internetes honlapjához való hozzáférés kérdése, termékekhez, szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményeire vonatkozó rendelkezések közelítése. Majd eh, ezt négy óra után tárgyaljuk meg, és van még az orvosi készülékekről szóló trilógus. Tehát a másodikat előre hozzuk így, elhalasztjuk a következő témánkat, ez pedig a nem vám jellegű akadályok, és így ezen kívül majd a következő megbeszélésünkön szeretnénk erről szólni, tehát nem tudom, hogy itt van-e valamilyen probléma, de ez csak egy technikai halasztás. De ezzel együtt szeretném elmondani, hogy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy Jürki Katainen biztost üdvözölhetem itt a bizottság alelnökét, aki feladata a befektetés, munkahelyteremtés és versenyképesség. Tehát eh, ezek mind-mind a belső piac fő célkitűlései, és eh, köszönjük, hogy eljött a belső piaci szakbizottságba, hogy beszámoljon, de mi természetesen felelősök vagyunk a fogyasztóvédelemért és kolléganők. Kollégák azért erre szerettem volna emlékeztetni. Tehát szeretném most megkérni a kollégákat, hogy minél hamarabb jelentkezzenek, hogyha kérdésük, megjegyzésük van a biztoshoz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt tagok, képviselők, jó lehetőségünk van, hogy beszámoljunk, milyen haladást értünk el. Eddig. Elnézést, igen, köszönöm. Köszönöm szépen, hogy esélyt kaptam arra, hogy eszmecserét folytathatunk, hogy mit értünk el bizonyos fontos kérdésekben a belső piac érdekében. Ide tartozik a versenyképesség, a beruházások és a munkahelyteremtés. Természetesen nem tudom az összes témát minden teljes mélységében megvilágítani, tehát éppen ezért néhány kulcselemet szeretnék kidomborítani, és remélem, hogy ezeknek van köze az önök szakbizottságához, illetve az önök munkájához. Tehát nézzük meg, hogy a beruházási tervvel meddig jutottunk. Itt az elmúlt hónapokban nagyon el voltunk foglalva, és most szeretném elmondani, hogy a belső piaci stratégia végrehajtása hogyan néz ki Hát ezt nagy figyelemmel kísérjük. Ezek a kérdések a jobb szabályzási agendánkkal általában az érdeklődés középpontjában vannak. És természetesen párbeszédet szeretnék majd önökkel fog folytatni, hogy ötleteket, elképzeléseket gyűjtsünk. Tehát először is a beruházási tervek. Az Európai Beruházási Bank 56 projektet finanszíroz az EFSI keretében, amely 7,2 milliárd eurót jelent. Ez pedig 56 konkrét projektet érint, ahogy említettem. Több projektet is azonosítanak minden hónapban. Tehát nagyon fontos, itt például a megújuló energiaforrások, az alacsony színkibocsátású témák, a többiek a kutatásfejlesztés, ipari fejlesztés, tudományos infrastruktúra, ezen kívül közlekedés, szállítás és a KKV. Az Európai Beruházási Alap több mint 150 KKV-t támogat, és az EFSI-ben pedig összességében 3,4 milliárdot kapnak. Ez pedig körülbelül 25 ezer KKV-t érint, amely hozzáférhet ehhez, a finanszírozási eszközhöz. Ezek a befektetések valószínűleg emelő hatást hajtanak majd végre, és pedig 76 milliárd eurót szeretnénk emelő hatásként még mozgósítani. Tehát 76 milliárd euró a KKV-k projektjének a finanszírozása révén. 22 tagállam profitált eddig az EFSI-ből, kisebb nemzetgazdaságok, mint Észország, Bulgária, Horvátország, Szlovénia. Olaszország, Nagy-Britannia és Franciaország eh, a vezető államok. Nagy-Britannia hogyha a projektek számába gondolunk, vagy attól függően, hogy mennyi pénz kerül beruházás, Nagy-Britannia az első vagy a második helyen áll. Már nem emlékszem egészen pontosan, hogy melyik kalkuláció alapján áll Nagy-Britannia elő. Tehát Olaszország, Nagy-Britannia és Franciaország. A PPP projektek kérhetnek technikai támogatást az új európai finanszírozási eszközből tavasszal szeretnénk a PPP-ket tovább támogatni, és a potenciális beruházókat bevonni. Tehát itt főleg a magánbefektetőket várjuk. Február 22-én egy információs brosúrát publikáltunk a projektek támogatásáról, annak értelmében, hogy eh, az EFSIT hogyan lehetne az európai szociális alappal jobban kiaknázni. És itt elsősorban a jogi keretre és a végrehajtásra gondolunk. Ezek a tevékenységek természetesen nincsenek egyedül, hiszen kísérik őket a kutatásra és fejlesztési projektek. A Horizont 220 elsősorban a környezeti tanulmányokra, innovációkra és a tudományra koncentrál kutatást, fejlesztést, innovációst hangsúlyoz, amelyek a biztonságot, az életminőséget, az egészséges környezetet jelentik most és a jövőben. A Horizont 2020-nak, tehát főleg itt találhatók a céljai. 7200 megállapodást kötöttünk már, 12 ezer 12,6 milliárd euró értékben. Ez több mint 1300 európai kutatási tanácsi projektet jelent. A bizottság nagyon ambíciózus agendát folytat, konkrét abban a tekintetében, hogy hogyan lehetne az akadályokat jobban eltávolítani a befektetések elől. A következő kihívások a tagállamok előtt állnak. November 2015. november 26-án fogadtuk el az éves növekedési jelentést országspecifikus módon ebben minden Európai Uniós tagállamban kimutatják a beruházásokat. Ezen kívül a tőkepiaci unió, az egységes belső piaci stratégia és az energiaunió képeznek még olyan témát, amely a beruházók számára jobb üzleti környezetet jelent majd később tavasszal még tovább folytatjuk a stratégiai napirendet is. Tovább kell az Európai Unió belső piacát bővíteni. Ez pedig nagyon egy prioritás a munkatervünkben. Új lehetőséget kell teremteni, és új, jobb védelmet kell a fogyasztóknak biztosítani. A belső piacnak pedig követnie kell az idő szavát. Tehát támogatni kell mindenképpen az innovatív beruházásokat, amelyek az egységes belső piac érdekét szolgálják. Szeretnénk kifejleszteni egy európai agendát az új innovatív szolgáltatások finanszírozására, anélkül, hogy bizonyos biznisz üzleti modelleket különlegesen támogatjuk. Tehát szeretnénk ezen kívül még egy szolgáltatási útlevelet is létrehozni, amikor a vállalatok a különböző tagállamokban mozognak. Tovább szeretnénk eh, bizonyos prioritásokat kihangsúlyozni, amikor eh, bizonyos eh, üzleti szolgáltatásokról van szó. Javítani szeretnénk az európai standardizációt, a normák egymáshoz közelítését hiszen ez eh, nagymértékben megkönnyíti az érintettek és a kkv dolgát. Az összes javasolt eszköz eh, mind eh, jótékony hatással lesz majd a KKV-kre, és természetesen egyéb lehetőségeket is megnyit, hogy a bürokráciát csökkentsük, és hogy további finanszírozási forrásokat nyissunk meg. Az európai kockázati tőkét is szeretnénk bevonni a beruházási stratégiánkba. Nagyon fontos az, hogy a startup vállalatokat is jobban támogassuk, hiszen nem csak nettó munkahelyteremtők, hanem az elmúlt három évben ők növekedtek a leggyorsabban. Ezen kívül az ÁFA eljárásokat is szeretnénk áttekinteni, és új fizetésképtelenségi szabályokon dolgozunk szeretnénk megkönnyíteni azt, hogy az egymásnak való megfelelőség jobb legyen. A belső piaci stratégia természetesen a végrehajtásra és a megfelelőségnek is lehetőséget szeretni adni. Szeretnénk egy piaci információ beszerzési eszköz létrehozni, amelyen mindenki könnyebben hozzáférhet az információkhoz. ANSIP alelnökkel folytatjuk a digitális stratégiaink gyorsítását. A bizottság már létrehozott egy intézkedés csomagot, és ezt a többek között a szerzői jogdíjakról szóló javaslatokat is tartalmazza. Ezen kívül a digitális technológiát, az e-kereskedelmet szeretném megemlíteni, amelyekkel még a nyári szünet előtt szeretnénk intenzívebben foglalkozni. A fogyasztóvédelem is nagyon nagy prioritást élvez a napi rendünkben. Nagyon fontos az, hogy pártatlanul próbáljuk az egységes belső piac összes potenciáliát kihasználni. A párizsi klíma megállapodás értelmében eh, itt az ideje, hogy a következő lépésekkel foglalkozzunk. És eh, az elmúlt decemberi eredmények alapján szeretnénk a fenntartató európai jövőt építeni. A Európai 2020-as stratégia és az ENSZ fenntartató fejlődési stratégiája alapján. Ez természetesen kihat a több éves pénzügyi keretre is, amely 2016-ban előkerül helyet foglal majd el a napirendünkön. A politikai prioritásokra szeretnénk jobban koncentrálni, ahol szükséges. Ezen a héten a bizottság elfogad egy közleményt, amely az EU szintű lépéseket foglalja össze, ahol azt szeretnénk kihangsúlyozni, hogy például milyen tekintetben, tekintetben kell a politikának lépnie, például az európai acélipar helyzetére gondolok itt konkrétan. Néhány szót a jobb szabályzásról. A jobb szabályzási agenda szeretné egyszerűsíteni a jogi kereteket, és szeretné a szabályzás által generált akadályokat csökkenteni. Szeretnénk a növekedés elől megszüntetni az akadályokat, és szeretnénk garantálni, hogy a növekedés szociálisan és környezetileg is fenntartható. A bizottság jó, jól megalapozott és jól közvetített stratégiákra koncentrál, amely figyelembe veszi a szubszidiaritás elvét és az arányosságot. A jobb szabályozási csomag ezeket a változásokat szeretnék kieszközölni. A jobb szabályság közös felelősségünk. Az összes európai tagállam, az összes európai intézménynek követnie kell az itt megfogalmazott alapelveket. Elnök asszony, a strukturált párbeszédünk jól működik amennyiben a 2016-os bizottsági munkaprogramra gondolok. Tehát az Európai Parlament szakbizottságaival is nagyon jól együttműködtünk, ahogy ezt 2016. októberében Strasbourgban elhatároztuk. Nagyon komoly fenyegetések is vannak előttünk. Itt vannak a terrorista támadások, a gazdaság lassabb fejlődése, a klímaváltozás, a menekültválság, a migráció kérdései a migránsok a külső határainkon és a szomszédunkban tapasztalható bizonytalanság is mind-mind kihívást jelent számunkra. Ezek pedig az Európai Uniót arra sarkalják, hogy szolidaritást mutasson és határozottan fellépjen. Nagyon lényeges a brit kérdés is, és hogy az Európai Unió erős nemzetközi játékos maradjon a külpolitikában így tudjuk a versenyképesebb európai jövőt előkészíteni. Most várom a párbeszédet, amely most következik, és kíváncsian várom javaslataikat, ajánlataikat. Köszönöm szépen! Thank you very much for that. Köszönöm szépen. A felszólók listáját próbáltam összeállítani, de még nem jelezte senki. Szóval mindjárt rátérünk, de üdvözlöm Lottegert Morton urat, remélem, hogy jól ejtettem a nevét. Ha tudom, ha jól tudom, miniszter kollégáját helyettesíti a szakbizottságban új tekint. Köszönjük szépen! Eh, üdvözöljük, nagyon kemény munkát végzünk itt, eh, de helyesbít meg közben üdvözlöm Önt újra körünkben. Tehát akkor a felszólók listája Nikod Nanti Sorry, Carlos Coelho, uh, Ivan Stefanich, Dan Dalton, Robert Rochefort, Vicky Ford and Julia Rader. Ők lesznek tehát a felszólalók. Kársz nem, jó? akkor a jelentkezés sorrendjében fogok mindenkit szólítani. Szeretett volna valaki megszólalni elsőként? Igen, köszönöm. Biztos úr, köszönöm. Elnézést, a mikrofonokat összekevertem. Köszönöm biztos úr, hogy megjelent körünkben köszönöm a bevezetőjét. Én is hiszek kollégáimhoz hasonlóan abban nagyon is, hogy szorobbasabban egyet kell dolgoznunk, többször kell találkoznunk. Ami aggaszt egy kicsit az az, hogy és ez már jó ideje így van, arról hallunk, hogy mit tervezünk, azt szeretném jobban leginkább megtudni, hogy mi az, amit már megtettünk, milyen lépések kerültek, lát, lépésekre került sor, milyen eredményekre számoltunk be. Elnök, Kertin Steiner. Köszönöm. Ennek azt köszönöm, biztos úr, hogy jelen van a párbeszédben. Úgy gondolom, hogy a 20-as horizontra helyezett hangsúlyát örömmel látom. A készségekkel kapcsolatban, ugye, tudtuk, hogy itt több mint 900 ezer munkahely szűnik meg, rengeteg tehát digitális készségekre lesz szükség, a kollégánk is ezzel foglalkozik. Érdemes lenne erről kicsit többet beszélnünk, mi az önjövőn képe nem lenne jó, hogyha a digitális megosztottság digitális szakasz szakadékká válna, a szoftverfejlesztésben rengeteg készségre van szükség ahhoz, hogy munkahelyeket tudjunk teremteni, és hogyha szeretnénk a egységes belső piac lehetőséget kihasználni, akkor erre oda kell figyelnünk, ön ebben teljesen jól látja a helyzetet. Ami a KKV-t, KKV-ket illeti, a kisebb digitális cégek ugye sokan arról beszélnek, hogy egyfajta vadnyugati állapotok jellemzik a kis digitális szégek életét, és végül ön az Egyesült Királyság helyzetével kapcsolatban tett megjegyzést, ön is hisz abban, hogy az Egyesült Királyságnak az EU tagjának kell maradnia, és jön ugye a száznapos határidő, az egyetemek nagyon sokat nyernek a 20-20-as program keretein belül. Úgy gondolom, hogy rosszul járnánk akkor, hogyha ha kilépnék az Európai Unióból. Elnézést, hogy hosszabb voltam elnök asszony, de az előző felszólban kevesebbet beszélt elnök. Nos, megígértem a legutóbbi koordinátor ülésen, hogy megpróbálok mindenkit a rövid felszólalásra késztetni. 10-11 felszólalónk van a listánkon, úgyhogy <clears throat> hogyha két, kettő percnél bárki hosszabban beszél, akkor kezd, elkezdem majd kikapcsolni a mikrofonokat. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm biztos úr. Örülök, hogy a helyes kormányzásról beszélt, ebben teljesen egyetértünk. A probléma természetesen ennek valósága, amely kicsit más. Nagyon könnyebb, nagyon könnyű egyszerűsítésről és helyes kormányzásról beszélni, azonban az új jogalkotás esetén ez általában pont ennek az ellentéte az, ami kialakul, az új vám rendszer például egyszerűtésnek indult, és óriási bürokráciát teremtett. Az első kérdésem az, hogy hogy tudjuk ezt valójában teljesíteni, hiszen az eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy mindig bonyolítunk, amikor egyszerűsíteni szeretnénk. A másik nem török jellemű jellegű akadályok tekintetében nagyon sok KKV szavazó képviselt KKV-i azt tudják, hogy mondjuk Németország és Franciaország között meg se próbálnak üzleti kapcsokat teremteni, mert ezek a nem tarifa akadályok még mindig keresztbe tesznek nekik. Gondolta arra, hogy egy éves jelentést fogadna el ezzel kapcsolatban, hogy megpróbáljuk meghatározni, hogy melyek ezek az akadályok, és hogyan tudjuk lehet őket felszámolni. És a végső és utolsó felvetésem a digitális egységes belső piacra kapcsolatos, nagyon támogatom ezt. Ugyanakkor miért van az, hogy a bizottság forton, folyton a fogyasztók védelméről beszél, miért nem a fogyasztók képessé tételéről beszélünk, miért nem consumer empowerment beszélünk, hiszen egyre több eszköze van a fogyasztóknak arra, hogy értékeljék online a termékeket, egymásnak ajánlják őket. Aztán végül ugye volt egy olyan felfogás, hogy a bizottság, mintha a már aktív cégeket szeretné a piacon védeni. Ez aggaszt néhányunkat. Jó lenne ezt hát gondolni és pontosabban látni. Elnök úr, el, elnök asszony és alelnök úr. Dalton kolléga, amit hozzáfűzött, az eléggé furcsa de szeretném visszhangozni, amit mondott. Ugyanis a beruházásról szólt először. Igen, valóban stratégiai feladat, és ez hiányzik az Európai Unióban ma. És ehhez, erre szükség van azért, hogy munkahelyeket teremtsünk. Beszélt bizonyos beruházási projektikről, de hát a vállalatnak minden szektorában miért nem használjuk ugyanezt? Tehát ez nem csak egy szervezési kérdés, tehát a finanszírozás szervezésének, hanem hinni kell a piacban, ami mögötte van. Hogyha Uh ezt tesszük, akkor a nem vám tarifák Különösen a kezdő vállalkozások esetében nagyon fontos kérdés. E, mindig elfeledkezünk a kis a KKV-kről, mindig csak a nagy vállalatokról beszélünk. Ugyanis a KKV keretében fog a kapacitás megjelenni ezekre az újabb beruházásokra. Ezért pontos kérdést tennék fel. Milyen eszközöket, milyen rendelkezéseket fognak erre felhasználni? Franciaországban sokat beszélünk a rendelkezések átültetéséről. Tulajdonképpen most ébrednek a tudatára az emberek, nem csak Franciaországban, hanem máshol is, hogy fontos a nem jellegű akadályoknak a megszüntetése nagyon sokszor ez jó szándékkal történik, nem csak vállalkozás elleni fellépés. Tehát a biztosok testülete hogy fog ezzel a foglalkozni ezzel a problémával, milyen eszközöket fog használni. Végül Julia Rader. Köszönöm azt, hogy köszönöm biztos úr nagyon fontos tárcája van önnek, eh, ami szakbizottságunk szempontjából és a digitális egységes belső piac szempontjából is eh, ismét eh, azt kell fölvetnem, hogy a reformok sebessége, gyorsasága kérdéses. A szép alelnök a Lisszaboni tanács alkalmával nemrég jelentette be, hogy az egységes belső digitális piaci stratégia egyik eleme ugye a, a szerzőjogi kérdés szeptemberig halasztásra kerül. Juncker elnök úr hat hónapot ígért, az első hat mandatum első hat hónapjában ígérte ezt a szabályozást, aggaszt, hogy ez nem valósult meg. Azt mondták, hogy a vita, pontosabban a, a késlekedést a szomszédos jogok kérdése körüli vita és további egyeztetések okozzák. Ez a szakbizottság azt mondta jelentésében, hogy új kötelezettségeket nem szabad létrehozni, amennyiben azok egy korábban már működő üzleti modellt támogatnak, hoznak előnyös helyzetbe egy új üzleti modellel szemben. Úgyhogy kérdésem, hogy ön kezébe ragadja a gyeplőt, és biztosítja -e azt, hogy a digitális egységes piaci javaslat eh, kellő sebességben elkezd eh, előre haladni, hogy dolgozni tudjunk vele. Ehm, fontos lenne, hogy ne olyan javaslatokat teremtsünk, amely a kezdő cégek, eh, újonnan alakuló cégek életét megnehezítik Európában, hiszen pont ezek aktivitására van szükség. Végül a szakbizottságunk nagyon sokat foglalkozik a fogyatékkal élő emberek jogaival, a hozzáférési eh, lehetőséggel, eh, internetes oldalak hozzáférhetőségével fogyatékkal élők számára, és így tovább. A marakesi megállapodás elméletben lehetővé teszi a vakok és gyengénlátók számára, hogy elektronikus könyveket olvassanak. Nos, eh, a Tinger biztos már említette, hogy az javaslat gyakorlatilag már elkészül, valahol a bizottság egyik fiókjában hever, megteszünk bármit is, hogy mindent annak érdekében, hogy ezt ne szeptemberben fogadjuk el, hiszen nincs semmi okunk arra, hogy a parlament teljes támogatása mellett hogy annak ellenére halaszgassuk ennek az anyagnak a vitáját. Köszönöm. Köszönöm szépen szerettem ezt a fajta vitát, ez egy politikai jellegű vita. Hallhatom az önök aggájait, próbálom ezeket konkrétan, mindig konkrétabban megválaszolni. Ugyanakkor nyilván nem minden kérdésben van kompetenciám, de azért meg fogok válaszolni. Először is, ami az értesítési eljárást illeti, az a céljunk, hogy jelenlegi bejelentési kötelezettséget javítsuk a szolgáltatási direktíva keretein belül. Fontos, hogy az új és megváltozott kötelezettségek, amelyek a tagállamban tevékenykedő szolgáltatókat illetik, ne eh, okozzanak aránytalan eh, akadályokat, nehézségeket, amelyek eh, a kevésbé tehetős szolgáltatók számára esetleg megnehezítik az életet. Minél eredményesebb az eljárás, annál inkább lehetősége van a bizottságnak és a tagállamoknak a tagállami intézkedéseket átgondolni, és azon dolgozni, hogy a szolgáltatási piac jobban működjön. Az átláthatóságot szeretnénk növelni. Ami a készségekre vonatkozó napirendet skills agendát illeti. E, Tyson biztos azt, hogy fog ezzel kapcsolatban néhány héten belül egy javaslatot elkészíteni, és arra törekedtünk mi is, hogy ugye sok e, főigazgatóság, sok biztos e, részvételően ment ez a vita. Nem csak a digitális készségekről beszéltünk, amelyek nagyon fontosak egyébként, hanem a többi készségekről is. Azokra is például, amelyek az acélipar termelékenységére eh, hatnak ki, vagy azt javítják. Mindenkinek meggyőződése, hogy eh, ez fontos, alapvetően azonban nehéz eh, átgondolni azt, hogy mit tehetne a bizottság többet, mint eddig tett, hiszen az oktatás természetesen tagállami kompetencia. Tudunk segíteni a helyes gyakorlatok cseréjében, kölcsönös megismerésében. hogy a oktatás minősége is javuljon. A magánszektor ugyancsak nagyon fontos szerepet játszik, néha a magánszektor az, amely rugalmasabban tud képzést biztosítani, mint a már létrehozott, kiépített oktatási intézmények. Nyilván nem az a cél, hogy nem azt mondom, hogy ki is válthatják a hagyományos iskolákat, de kétségtelenül egészítik őket. Erről még később hallani fognak. De még valamit hozzátennék ehhez a készségekkel kapcsolatos napirendhez. Most, hogy nagyon sokan jönnek Európán kívülről, gondolkodunk el arra, gondolkodunk el arra, hogy segítsünk nekik minél hamarabb integrálódni a társadalomba, hogy minél hamarabb el tudjanak kezdeni hozzájárulni társadalmunk építéséhez. Amikor versenyképességi szempontból nézem ezeket az embereket, akkor azt látom, hogy ők számunkra elint jelentenek, nem csak terheket, emberi erőforrás jelentenek. Egy olyan kontinensről beszélünk, amely hisz az emberi tőkében, és most emberi tőke, emberek jöttek hozzánk, de fontos, hogy ezek az emberek nem csak emberek, hanem emberi tőkét képviselő emberek legyenek, tehát valóban hozzájáruljanak a társadalomhoz gazdasághoz. Úgyhogy egyre több ember van Európában, akiknek szükségük van a leghető legfrissebb készségek elsajátítására. A nem vámtarifa jellegű eh, kereskedelmi akadályok és a helyes, eh, jobb szabályozás kapcsán ugye sokan azt gondolják, hogy az utóbbi azt jelenti, hogy bizonyos rendeleteket kivonunk a forgalomból, és akkor minden jobban működik. Ez is benne van a dologban, de inkább arról lenne szó, hogy szorosabban együttműködjünk bizonyos különböző ágazatokkal, amikor az új rendeleteket, rendeleteket megalkotjuk. Például, ha egységes piacot szeretünk egy ágazatban létrehozni, akkor ugye 27 rendeletet szeretnénk egyel helyettesíteni. Ez a legjobb módja annak, hogy a szabályozási terheket eh, megszüntessük. Azt mondanám, hogy eh, nyilván sokan nem értnek egyet ezzel, de, egyet ezzel, de úgy gondolom, hogy a bizottság új munkamódszere eltér a korábbiaktól, abban az értelemben, hogy projekt csapataink vannak. Ez emletek jobb minőségű javaslatokat fog biztosítani az biztosan volt egy projektünk, amelyet általában nem tekintenek közös piaci, egységes belső piaci projektnek, de a cirkuláris gazdasággal függ össze. Ez kiváló példája volt annak, hogy hogy működünk csapatként. Nem csak környezetvédelmi ügy volt ez, hanem egységes belső piaci ügy is és több biztos, több főigazgatóság vett részt ebben a munkában, és azt mondanám, hogy az eredmény sokkal jobb volt, mint az eredeti javaslat. Tehát úgy gondolom, hogy én a jobb szabályozást ebből a szempontból tekint, nézem, hogy lehet figyelembe venni különböző látásmódokat, különböző szemszögeket a cirkuláris kérkeres gazdaságnál Fontos, hogy valóban ott legyen az üzletpolitika a háttérben, máskülönben e, nem valósul meg ez a körkörösség. Ami a nem vámtarifa jelenlegi akadályokat illeti, e, ezen az éves e, jelentésen eddig nem gondolkoztam, de valamit tennünk kell, hiszen mindenki tudja ebben a teremben, hogy ez egy kihívás, ami előttünk áll, az az, hogy a tagállamok nem hagyják végre az összes rájuk vonatkozó egységes belső piaci eh, rendeletet. Ezért javasoltunk azt, hogy legyenek új eszközök, eh, arra, hogy a tagállamok teljesítményét figyelemmel kövessük, és segítsünk nekik eh, végrehajtani és végrehajtatni, amit végre kell. A bizottság tehát Többet tud tenni, mint korábban tettünk, azonban számítok az önök támogatására. E, ezeket az implementációs végrehajtási ügyeket a politikai gondolkodások homlokterébe kell hozni, prioritás kell, hogy kapjanak ezek e, lehet, hogy nem túl szexi, nem túl vonzó, nem túl izgalmas feladat ez, de ezért vagyunk itt, ezt kell elvégeznünk. Tehát, ahogy mondtam, jelentés készítésére nem gondoltam eddig, de valamit tennünk kell. Ezen kívül egy nagyon fontos másik kérdés is felvetettek, a consumer empowerment, a fogyasztók képesítétele. Ugye a körkörös gazdaság együttműködő jellegű biztosítanunk kell tehát a fogyasztóknak a védettségét, azonban teret kell nyitnunk a fogyasztók döntéseinek, választásainak E, az az európai e, tehát az európai kontinens olyan kontinens, amely lehetővé teszi az új üzleti modellek felbukkanását, vagy csak a már meglévő ismerteket e, támogatja. Úgy gondoljuk, hogy az együttműködő gazdaság, a kollaboratív economy egyre fontosabbá fog válni. Olyan, olyan kontinensé kell tennünk Európát, amely biztonságosan biztonságos kereteket nyújt ehhez áprilisban, bocsánat, júniusban születni fog egy jelentés eh, az együttműködő gazdasággal kapcsolatban. Eh, a körkörös és együttműködő eh, gazdaság fogalmának hátrében pedig ott van ugye a fogyasztók védelme és, fel, és képesítétele. Következő hozzászóló. No, a copyright az a szerzői joggal kapcsolatos kérdésekről volt még szó. Két lépése van ennek a tervek szerint. Modernizálni szeretnénk a szerzői jogot. December 9-én tavaly a bizottság eh, egy közleményt fogadott el, és bemutatta ezt a közleményt. Ez a hordozhatóságnak a témájával foglalkozott. A második részt a nyárra tervezik. Még most nem tudom hogy pontosabban mikor, de hát a nyár folyamán. Az alelnök minél hamarabb szeretne foglalkozni ezekkel, és nincsen akadálya annak, hogy ezeket a kérdéseket megvizsgáljuk, és hogy a javaslatok nagyon színvonalasak legyenek. Minden esetre köszönöm, hogy ilyen pozitívan állnak hozzá. Egy dolgot szeretnék még hozzátenni, a digitális egységes piacsal kapcsolatos javaslatok témájában. Amikor már konkrét javaslatokkal állunk elő, ugyanis nagyon könnyű nemet mondani javaslatokra, és hogyha itt a részletekben elveszünk, és a, az egész képre nemet mondunk, akkor ez nem lesz jó. Épp ezért szükség van olyan emberekre, akik kompromisszumokat keresnek, és ezekből javaslatokat tudnak tenni, hogy az üzleti környezetet megváltoztathassuk. Volt egy kérdés. Catherine-től, hogy mi történik a, azokkal a nem EU tagállamokkal, akik az FC-ben részt vesznek. Hát nem tudom, hogy ma mit mondhatok hivatalosan, de biztos vagyok benne, hogy mindenki tudja, hogy a képviselők azok jobban élvezhetik ennek a, munkának a gyümölcsét. <laughs> Hát az élet már ilyen szokott lenni. Stefanics és Danti kollégák. Köszönöm szépen, elnök úr, asszony, és köszönjük az alelnök úrnak is az előadását, és hogy a témákat felkarolja. Három megjegyzésem lenne. Mondta, hogy már 56 projekttel kapcsolatban folyik munka. A kérdésem az, hogy ezekből hányat szenteltek a digitális területnek. Ugyanis mindannyian egyetértünk abban, hogy a digitális piac az a prioritást élvezi, de mi támogatja ezt a prioritást, és vannak-e olyan eszközök, amelyekkel alakítani lehetne a stratégiai beruházásokat, vagy támogatni lehet a digitális területen a stratégiai prioritásokat. A másik pedig a HEA. Örülmel hallottam, hogy a HEA egyszerűsítése mellett tette le a voksát. Ez nagyon pozitív dolog, de a kérdés az, hogy a bizottság készen áll arra, hogy egységesítse a HEA regisztrációt, tehát hogy szabványosítás történjen ezen a területen. A harmadik kérdés pedig az acélipar. Ön említette, hogy erős nyomás nehezedik az import miatt, erre az iparra. Nyilván ez az előállítási költségekhez kapcsolódik. Épp ezért ez sürgető kérdés, mert az Európai Unióban a foglalkoztatás kérdése szoros kapcsolatban áll ezzel. Köszönöm szépen, halálnök úr. Az ön tárcájának nagyon sok aspektusával foglalkozott. Ugyanakkor három kérdésben szeretném a véleményét hallani. Az egyik a beruházási tervek. Itt említett számokat, és nagyon fontos, hogy következetesek legyünk, hiszen a forrásokra szükség van, de mint tudjuk, ezek még nincsenek meg. És eddig is nagyon korlátozott volt ez az összög. Szeretnék arról hallani, hogy milyen beruházások kockázatosak. Vagy pedig ezek függetlenek a finanszírozástól, tehát a vállalatok akkor is megtennék őket, hogyha nem finanszíroznák őket. Tehát milyen a kockázat kötődik ezekhez a beruházásokhoz hogyha bankberuházások lennének, akkor ezek biztonságosabbak lennek-e. Vannak második kérdésem, vannak olyan bizottsági tanulmányok, amelyek szerint a növekedés újraindításához bizonyos ágazatokban egyszerű dolgokra van szükség. Két, kettőt említek csak, például a piaci felügyelet, nem csak azért, mert én földközi tengeri országból származom, de a bizottságnak ha bár nem tudom, hogy tőlük függ-e vagy a tanástól, de szeretném tudni, hogy mit tesz a bizottság, hogy elősegítse a megállapodást a parlamenttel és a tanácssal. Végül pedig a földrajzi jelöléseket illetően a parlament erről szavaz, de a bizottságnak a tanulmánya is fontosok. Nem hatalmas növekedésről beszélek, hanem lehet ez enyhébb növekedés is. Tehát a parlamenttel és a, a, a tanácssal is meg kéne állapodni, mire vár a bizottság. Következő hozzászóló. Köszönöm szépen, hogy ellátogatott hozzánk elnök úr. A földrajzi jelölések problémájával kapcsolatban fél évvel ezelőtt a parlament elfogadott egy jelentést, én voltam a jelentéstevő, nagy többséggel, eh, hogy megvédjük a földrajzi jelöléseket az Európai Unióban. Ezt a régiók és eh, a Szociális Bizottság is követelte ezt. A régiók bizottsága eh, és a gazdasági, tehát az ECOSZOK is követelte ezt. De 2013-ban egy európai egységes eh, jogi keretről volt szó a földrajzi jelölésekre. És a eh, bizottság közleményében, közleményében arról van szó, hogy a 2014 végéig folytatott tárgyalásokat folytatták a kik KKV-k és a nagyon kis vállalkozások várják ennek az eredményet, ugyanis a tisztességtelen versennyel kell megbirkózniuk, amely Európáról, Európán kívülről jön. Nos, a kérdés az, hogy hogyan lehetne ösztönözni azt, hogy, és megakadályozni, hogy a KKV-k szemében az Európai Bizottság semmit sem tett. Tehát miért nem lesz végre egy jogi keret a földrajzi jelölésekkel kapcsolatban? Ámberc Ön egy multiplikátor, hiszen nagyon sok dolog megváltozott, most már bank és magánpénzek is rendelkezésre állnak. A kérdés felmerül, a kezdővállalkozások nagyon nagy számban jelentkeznek a különböző ágazatokban, de 10 és 100 millió között, hogyha összehasonlítjuk az Egyesült Államokkal, akkor mi nagyon hátul kullogunk. Itt a tagállamok a központokon keresztül mennek bizonyos összegek. Tehát ezt az összeget hogy, hogy használják fel? Tehát mi ennek a nagyságrendje? Ön említette a gazdaságot, ahol nagy lépéseket tehetünk, nagyon, ugyanis nagyon nagy a zavar ha, azt illetően, hogy mi a hulladék és mi a nem a hulladék jellegű anyag. Valaki más szeretne hozzászólni? Akkor én nekem is lenne egy kérdésem. Először is a szolgáltatási útlevéllel kapcsolatban. Nekem tetszik ez a gondolat. Ezt, azt jelenti akkor, hogy csak egyetlen tagállamba kell folyamodni. De a Jurosham, amely KKV-kat képvisel, nem akarja ezt mert úgy látják, hogy nagyon megbolonyítja a szolgáltatások ágazatát, meg más ágazatosokat is, és, és ezért a tárgyalások leálltak. Tehát másként látják, hogy mit jelent a szolgáltatási útlevél bizonyos csoportok. Tehát szeretném, hogyha az érdekelt feleket összegyűjtenék, ugyanis sokkal jobban hozzáférhető információkat szeretnének kapni, és hogy mi történik a szolgáltatási irányelvel, amely nem működik. Tehát nagyon fontos a szolgáltatók számára, hogy ez az információ meg lehet, me, megtalálható legyen számukra. A másik a jobb szabályozás kérdése. Nagyon örültem, hogy a múlt héten azt hallottuk, hogy a bürokrácia csökkentése úgy kezdődik, hogy az alapoknál konzultálnak. Én épp ezért megnéztem az interneten ezt a kampányt, tehát ami arra ösztönzi az embereket, hogyha túl nagy bürokráciát látnak, akkor jelentség. De olyan bonyolultan van az egész megfogalmazva Szóval itt idéztem ezeket, és ezt elég nehéznek tartom, hogy, hogy ennek alapján kell jelenteni az embereknek. Azt hiszem, hogy a az internetes kapcsolat, a redtape.eu vagy .eu azt lehessen használni. Hát ma végre állítsák talpra, és, és ilyen módon segítsük ezt a feladatot. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, ez egy nagyon jó ötlet. Az FC és a digitális projektekkel kapcsolatban kevesebb, mint 10% a projekteknek lett finanszírozva a digitális területen. Én ezt nagyobbnak vártam, tehát hogy a digitális beruházások azok nagyobb arányt képviselnek majd, de hát eddig nem így áll a helyzet. Nem tudom, hogy, hogy van-e nagyon sok digitális beruházás. Általában az FC projektek azok az energiával, energiahatkánysággal, intelligens hálózatokkal foglalkoznak. De talán a digitális területen egy kicsit lögdösni kellene a beruházókat. Tehát a magánberuházákat is ösztönözni kellene. Tehát mindenképpen a magánszaktart meg kell kérdezni, hogy van-e szükség ilyenfajta beruházásra. Bizonyos országokban, a kohéziai országokban eh, fel lehet használni a strukturális alapokat az EFSZ-rel együtt. És én itt lehetőséget látok arra, hogy valamilyen fajta digitális vagy, vagy nagyon alapvető infrastruktúrális beruházást lehetne finanszírozni. Ebbe bele értendők persze a magán eh, magánberuházók is. Nem tudok a héja kérdésre válaszolni, mert nem emlékszem, hogy ez része volt-e a tárgyalásoknak, de majd erre visszatérünk. Az acélipar kérdése nagyon bonyolult kérdés, és épp ezért szerdán egy bizottsági közleményt adunk ki, amelyben felsoroljuk azokat az intézkedéseket, amelyekre szükség van ahhoz, hogy mindenkinek egyforma esélyeket biztosítsunk. Tehát foglalkozunk a a bizonyos országokban, különösen Kínával a túl ságos kapacitással, és ugyanakkor a digitális piacot is figyelembe fogjuk venni. De egyelőre a kihívások hatalmasak. Nem lehet a kérdéssel úgy foglalkozni, hogy egy vagy két intézkedés lesz, hanem nagyon, nagyon sok intézkedésre van szükség, kereskedelmi eszközekre, de javítani kell nagyon sok területen, és szerdán ezzel a kérdéssel foglalkozni fogunk. Az FC beruházások kérdése, tehát hogy ez hozott-e hozzáadott értéket. Ez egy nagyon fontos kérdés, mert mindenki foglalkozott az FC szabályozási munkával az Európai Beruházási Bank az 70 milliót ruház be, és az FC, hogyha különböző területekre koncentrál, életképes, kifizetődő projektekkel, amit a magánszektor egyedül is tud finanszírozni, ez lenne a feladata. Már többször beszéltem erről a kérdésről, az elnök vezérigazgató, tehát az FC elnök, elnök vezérigazgatójával, Molderer úrral, és ő ismeri a helyzetet, és minden egyes projekt, amelyek elég jók, de a magánpiacról nem tudják teljesen finanszírozni ezeket, akkor ezekkel foglalkozni kell, de mi nem akarunk versenyezni a magántőkével, de mindig vannak olyan beruházások, amelyeknek szüksége van valami állami garanciára. Egy érdekes példát hoznék arra, hogy az FC mit tehet. Dániában egy alapot hoztak létre, amely megújuló energiaberuházásokat finanszíroz Észak-Európában. Ez egy normális alap, de az, az alaptőkét az FC nyújtotta, és, és ez aztán vonzott másokat, méghozzá a nyugdíj alapokat. És ez az első alkalom, hogy én ilyet hallottam, hogy egy nyugdíj alap megoljuló energiába fektet be. És itt teremti a hozzáadott értéket az FC, mert hogyha nem lett volna FC garancia, akkor egy nyugdíjalap sosem fordult volna ehhez az alaphoz. Jó, ezt lehet másolni. Apropó, hogyha szükség van több információra arról, hogy az FC miket finanszírozott, az internetes oldalukon ezt meg lehet találni. Én, én különböző eseményeken bemutattam a bevált gyakorlatokat itt a, a parlamentben, és nagyon fontos, hogy ezeket terjesszük Európában is, mert így vonzuk a magánbefektetőket. A földrajzi jelöléseket illetően csak arra emlékszem, Én, ugyanis én az amerikaiakkal beszélek erről egyedül, amikor a TTIP-ről tárgyalunk. Később majd ezzel kapcsolatban küldök válaszokat. A kezdő vállalkozások, A kollégáim a beszélnek majd, tehát egy új alapot akarnak részt létrehozni, amely összegyűjti a meglétő, meglévő EU-s forrásokat. Ez 500 millió Európa, euró, egy része magántőke, és a többi nem. Tehát a cél az, hogy legyen egy nagy európai alap, amely arra ösztönzi a kísérleti tőkét, hogy nagyobbakká váljanak. Tehát a méret az számít ezen a területen, mert ők, ők nagyobb kockázatokat tudnak vállalni. Az FC ezen kívül felhasználható arra is, hogy növekedjenek a vállalkozások. Ezt különböző alapokon keresztül tudják tenni. Ezek fontos információk, amelyet a kockázati tőkénél lehet, fel lehet használni. Na most akkor a szolgáltatási útlevél vele kapcsolatban egy nyilvános konzultációt fogunk folytatni, és köszönöm, hogy ezt említette, ugyanis azoktól kell visszajelzés, akik e, ennek hasznát látják. Nagyon reméljük, hogy ez a KKV szolgáltatóknak fog segíteni a határokon átnyúló szolgáltatásoknál, és ezért indítjuk ezt a nyilvános konzultációt is. Tehát azt akarjuk megmagyarázni, hogy mire gondoltunk, és akkor a vélemények alapján látjuk, hogy meddig juthatunk el. Remélem, hogy egy egyszerű modellt fogunk megtalálni, ami segíteni fog. Köszönöm szépen. Tehát eh, nagyon jó, hogyha a bürokrácia csökkentést majd aláírja saját nevével. Nem hinném, hogy ön hordja itt az összes terhet. Köszönöm szépen, biztos úr. Ez egy eh, nagyon jó vitakör volt. De ez a struktúrált dialógus szerintem itt összehozta a bizottságot, a szakbizottságok elnökeit, abban a tekintetében, hogy létrehozzuk a munkaprogramot. Tehát eh, ősszel ismét találkozunk majd, olyan klaszterekben, ahol a biztosok ülnek, és ahol a különféle parlamenti szakbizottságok elnök. Így eh, mindenki bejutott a megfelelő megbeszélésekre, és akkor mind a két fél levonhatja majd a következtetéseket, és ezek alapján pedig a következő évi munkaprogramot segítetünk összeállítani. célapot már hallottátok? Nem. Um, most áttérek az elnök bejelentéseire, amelyeket általában az ülés elején teszek meg, de most a biztossal történő eszmecsere megelőzte. Tehát szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy az interneten hallható az ülésünk Ezen kívül a hírlevelünk legújabb példánya is hozzáférhető, köszönöm. A következő napi rendi pont pedig annak a aktualizása, hogy a trilógus hogyan zajlik a köztestületek internet oldalainak hozzáférése tekintetében. Hát nincs. Itt az előadó, tehát erre majd vissza kell térnünk. Jön? Nem jön? Hát esetleg holnap találunk majd erre időt, hogy megtárgyaljuk. Tehát itt az orvosi készülékekről szóló trilógus aktualizására és a diagnosztikai orvosi készülékek. Tehát András fog szeretett volna szólni. Igen, előkészítettem egy anyagot. Hát sajnos igazából az előde nem tud itt lenni, de előkészített egy anyagot, és az anyag tartalma következő a hatodik trilógus az orvosi készülékek és az in vitro diagnosztikai orvosi készülékek között 2010 februárjában volt. A holland elnökség alatt ez volt az első trilógus, és minden fél pedig levonta a jelen elnökség alatti következményeket. Megnyitottuk a tárgyalásra a két fejezetet és a mellékleteit, ezeket pedig nagyon fontos témakörökben folytatjuk. A hatodik trilógus fő elemei az IMCO tekintetében egy eh, vizsgálatról szóló vita volt, és főleg a hatály. Tehát főleg az ötödik fejezettel kapcsolatban a magas kockázatú orvosi készülékek megvizsgálása, nem tudom, hogy mit jelent, ami ide van írva tehát az EPN tanácsnak van egy kompromisszumos szövege. Az ötödik trilógus alatt az Európai Parlament egy kompromisszumos javaslatot tett a tanács eljárása alapján, és ezt összekötötte az Európai Parlament javaslatával, amely a készülékek vonatkozott, tehát eh, itt visszavonta a módosítóját az értesített testületek tekintetében. Január 27-én a koreperben a tanács előterjesztette javaslatát, és az Európai Parlament pedig itt javasolt ismét egy hatályváltozást. Tehát itt egy felhatalmazáson alapuló jogi aktusról szeretnének a jövőben ebben a tekintetben lemondani. Tehát, na most nézzük csak meg a hatályt. A tanács egy tágabb hatályt fogadott el az aktív készülékek tekintetében, Ez többek között az inzulin fecskendőkre is vonatkozik. Azonban például a szövetekre, sejtekre vonatkozó készülékeket tisztázni szeretné még, tehát szeretnék világosabbá tenni a szöveget. És pedig, hogy a harmadik osztályban szereklők a plusz 3, plusz 2, tehát a beültetendő gyógyászati eszközöket lefedi a dokumentum. Tehát, hogyha kiterjesztjük hatályt, akkor a tanács törölte ezt, és pedig az Európai Parlament javaslatában is így nem fogadja el az eljárás hatájának kiterjesztését. Az Európai Parlament pedig eh, abból indult ki, hogyha egy új készülék jelentkezik a piacon, akkor azt részletesebben be kell vizsgálni. Tehát hogyan lehetne ezt eh, az eljárást alkalmazni? A tanács ezt megvizsgálja és visszatér rá. Tehát most a díjak. Az Európai Parlament pozíciója az volt, hogy a parlamentnek, hogy ne kelljen díjat fizetni azért, hogy járulékosan járulékos klinikai vizsgálat alá vessék a készülékeket. A tanács álláspontja az, hogy igenis legyen díjköteles. És hogy ezeket a kis és közép vállalatok esetében csökkenteni kellene. Az Európai Parlament úgy gondolja, hogy a nagy vállalatok körül, illetve a vállalatok 50%-ot fizessenek, a tanács viszont 50%-ot. Ezen kívül még további kedvezményeket is el lehet érni az 50%-ból, amelyet a vállalatoknak kell kifizetnie. Nem sikerült eddig megalapodást elérni. A tanács fenntartással él az Európai Parlament javaslata tekintetében, amennyiben ez pénzügyi következményt jelent a bizottság számára. Tehát az Európai Parlament egy lehetséges kompromisszumról fog majd a bizottsággal tárgyalni. A tanács álláspontja az, hogy valakinek ki kell fizetni az eljárást, és ebben az esetben ezek a vállalatok. Tehát az eljárás esetében az volt az alap, hogy az összes készülék eredményében 50 napos határidőn belül kell bizonyos kritériumok alapján eljárni, hogy szükség van-e további vizsgálatra vagy nem. A tanács azt javasolta, hogy az összes készüléket 21 napon belül kell eldönteni. Tehát, hogy ezekről vizsgálat készüljön, vagy nem. A tanács e a további bevizsgálás kritériumokat is szigorította. az eljárás a szakértői panel előtt van most. Tehát a tanácsnak meg kell válaszolnia azt a kérdés, hogy mi történik akkor, amennyiben a szakértői panel nem ad le 60 napon belül szakvéleményt, amely rendelkezésre áll. És az utolsó megjegyzésem pedig az, hogy a 4D osztály vizsgálata, tehát ezt az eljárást nem tartalmazza a tanács. A javaslata a tanács úgy gondolja, hogy a legmagasabb kockázatú készülékeket már lefedi a jelen jogszabály. Ez pedig a 40-es cikkben van, tehát a 4D osztály. Meg akkor is, hogyha azonos műszaki jellemzőik vannak, ezt egy európai referenc laboratóriumnak kell bevizsgálnia. Az Európai Parlament ezt tovább vizsgálja, és tovább tárgyal a bizottsággal, hogy a D osztály közös műszaki jellemzők nélkül is bevizsgáljanak úgy, hogy a tanács javasolja. Tehát ez az, amit Andreas szeretett volna önökkel közölni, és most köszönöm figyelmüket. Köszönöm szépen! hogy összefoglaljam, nagyon sokan kaptunk e-maileket, nagyon sokat tárgyaltunk az irányelv tekintetében. Nem tudom, hogy András irodájából valaki most itt van, de mindenképpen szeretném megköszönni neki, hogy ezt előkészítette. De főleg, ami a már meglévő készülékekkel történik. Tehát helyettesítésüket illetően. Tehát itt ezeken át, ezeknek át kell menni egy új engedélyeztetési eljáráson. És ez, ez itt azt jelenti, hogy például a fogyasztók nem tudnak hozzáférni ezekhez? Ezekhez az orvosi készülékekhez? Tudom, hogy András nagyon aggódik, amiatt, hogy garantálja, hogy ez az irányelv ne okozzon ilyen problémákat, hogyha hatályba lép. Tehát most itt offline valahogy meg kéne állapodni, hogy az IMCO pozíciója az, hogy ilyesmi ne történjen. Tehát rengeteg trilógus volt már, és én úgy gondolom, hogy az IMCO azt hangsúlyozta, hogy a fogyasztóknak igenis egy átmeneti időszak alatt is joguk van hozzáférni ezekhez a készülékekhez. Tehát lehet, hogy a koordinátorok esetleg eh, röviden összehangolhatják a pozíciójukat. A következő napi rendi pont pedig az eh, energia fogyasztók érdekét szolgáló új megalapodás létrehozása. Tehát 72 módosító érkezett be, ezen kívül eh, holnap lesz a szavazásunk, és most szeretném a szót átadni Kallas mondjuk, hogy bemutassa a kompromisszumos anyagot. Köszönöm szépen! Nyolc kompromisszumos módosítónk van, és kettő ebből új kompromisszum, amely különösen két dologra koncentrál, amelyeket a kollégák is kihangsúlyoztak. Először is itt a kollektív kapcsolás, ezen kívül a nem tisztességes, a tisztességtelen eh, gyakorlat a különféle kompetens nemzeti hatóságok között. A kompromisszum tényleg világosságot, átláthatóságot szeretne bevinni a számlázásba, a számlákba. Itt még akkor is, hogyha a fogyasztók eh, jobban szeretnének fáradozni, még mindig nem látják eh, itt ennek a dolognak a hasznát. Hiszen, hogyha az energiaállamok, az energiaárak még alacsonyabbak is, akkor is az elosztási költségek, a hálózatok fenntartási költségei magasak, amik megnövelik majd a számla végösszetét. Az árszabályzás pedig azt jelenteni, hogy növekednek a energia árai a fogyasztók számára. Éppen ezért eh, szeretnénk eh, ezt lassan feladni, ezt a áram árszabályzást, hogy megakadályozzuk a villamos áram szegénységet. De hogyha van egy működő energiapiacunk, ahol uh, verseny van, ahol a fogyasztónak lehetősége van arra, hogy olyan szolgáltatót válasszon, ahol olcsóbban hozzáfér az energiához, ebben az esetben az energiahatékonysági politika előírásainak, elveinek is megfelel. Tehát itt tartozik például az épületek szigetelése, de digitális eszközök alkalmazása is. Ezen kívül a fogyasztók számára ez mind csökkentheti az energia árakat. Tehát úgy gondolom, hogy a bizottság közleménye jó lehetőség, hogy a fogyasztók sokkal inkább kézben tartsák saját energiafogyasztásukat. Ez nem jelenti azt, hogy mindenki fogyasztó legyen, de mindenki kapja meg a lehetőséget, hogy a saját fogyasztását jobban kézben tartja. Szeretném most megköszönni az árnyék előadóknak a jó együttműködést, és most örülök a kérdéseknek, megjegyzéseknek. Antonio López a néppárt részéről. Nincs itt árnyék előadó? De nincs itt. Tehát akkor Belgiana az SND részéről, ő sincs itt. Látom, hogy óriási érdeklődés van a fogyasztók villanyszámlái iránt. Nem tudom, hogy eh, valaki esetleg eh, itt a nevében, Antonio. Akkor az ECR nevében van egy felszólalunk, köszönöm. Igen, Prác volt az átnyéhetéstevők. Annyit mondható saját szempontunkból, hogy köszönet kell az asszonynak a munkáért. Támogatjuk különösen az átláthatósági és versenyképességi kompromisszumos módosítókat. Egyik kulcsfontosságú kérdés itt természetesen az, hogy olyan platformokra van szükség, ami lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy váltsanak szolgáltatót. Nagyon sok ügyfél nem vált szolgáltatót, nem áll rendelkezésre az információ, nem tudják, milyen lehetőségeik vannak. Tehát amint verseny van, ez fontos de fontos, hogy a fogyasztóknak olyan eszközeik állnak rendelkezésére, amelyek alapján megértik, hogy milyen szolgáltatók között választhatnak, és hogyan tudnak szolgáltatót váltani. Az energiaszegénységgel kapcsolatos szövegrészek egy részével kapcsolatban vannak fenntartásaim, de ha nincs elég verseny, akkor nincs elég ösztönzés az árak lefelé hajtása irányában, és nagyon sok tagállamban nincs elég verseny a piacon. Személyes kiegészítésként hozzátenném ehhez, hogy végül is az Európai Unióban nagyon nagy az energia szabály, szegénység, elsősorban a környezetvédelmi költségeknek a kiterhelése miatt, mind EU szinten, mind a tagállami szinten az Egyesült Királyságban is az a helyzet. Ez gyakran pont azokat terheli, akik legkevésbé nem tudnak fizetni, legkevésbé tud, képesek fizetni, leggyöngébb a fizetőképességük. Ezzel együtt támogatom a kompromisszumos módosítókat, és gratulálok még egyszer köszönet a jelentéstevőnek. Elnök. bárki más szeretne ezzel kapcsolatban felszólalni, akkor megvárnák Antóniót, ő itt van, a néppárt nevében fog megszólalni, addig is pedig elnök. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a munkához. Örömmel látom, hogy a módosítók nagy része az ö, szocialista párttól érkezett. Nagyon ö, örülünk a kompromisszumos módosítóknak, különösen a tisztességtelen gyakorlatok kapcsolatban. Az európai fogyasztók gyakran eh, esnek ennek áldozatául, különösen a házaló kereskedelem eh, tekintetében. Fontos, hogy képessé tegyük, eh, képesebbé tegyük a fogyasztókat arra, hogy a saját helyzetüket, jogaikat átlássák, azokat érvényre juttassák ami a kompromisszumos módosítókat illeti, ahogy azokat az tevők ülésén megbeszéltük, a szocialista frakció ezek mindegyikét támogatni fogja, kivéve a ketteset, ugyanis a mi prioritásaink terében a kiszolgáltatott fogyasztók állnak, akiket nem hagyhatunk, nem tehetünk ki a piac kegyének Eh, emiatt az módosító nem elfogadható számára. Ezen, számunkra ezen kívül köszönet minden olyan kollégának, aki új elemeket vezetett be a jelentésbe, például vissza a monopóliumokkal kapcsolatban, Olga pedig eh, a szolgáltatóváltás költségeivel kapcsolatban nyújtott be módosítót. Az energiapiacnak átláthatónak kell lennie, nem lehetnek rejtett vagy eh, indokolatlan eh, költségek csak azért, mert valakinek domináns helyzete van a szolgáltatói piacon. Köszönöm szépen. Elnök Antonio. Szeretne a néppárt nevében felszólalni? Az első körben már megbeszéltük ezt, de a második körben eh, tudom megadni a szót Antonio López Astrősznek. Just in time, because it's not even... Végül is még fél hat sincs, fél öt sincs, köszönöm szépen. Eh, elnök. Elnézést a napi rendben. 4.20-kor kezdődött ez az ülés. Eh, nem akarok senkit kioktatni különösebben, de ez mindig egy rugalmas napirendi eh, ügymenet. Hogyha egy jelentés egy kicsit hamarabb kerül sorra, akkor hamarabb kerül sorra kérem az asszisztenteseket is, hogy kérem gondoskodjanak arról, hogy tájékoztatják az a képviselőket, hogy az ülések adott esetben a témák hamarabb kezdődhetnek. Lopez Tisztrész White. nagyon is rugalmas vagyok, éppen ezért nem jegyeztem meg semmit ezzel kapcsolatban egész a mai napig, eddig soha nem panaszkodtam még. Mindig udvariasan vártam másokra, hogyha az ülés hamarabb vagy később kezdődött. Nos, úgy gondolom, hogy jó ülést tartottunk Strasbourgban múlt héten. Olyan kompromisszumos módosítókat sikerült kialakítani, amelyek eh, eh, megfelelnek, és úgy gondolom, hogy a néppárt hozzájárult egy masszív vélemény elkészítéséhez. Jó az anyag, jelentős problémákat nem eh, teremtettünk, és úgy gondolom, hogy hónap egyértelmű üzenetet tudunk megfogalmazni, hogyha ezt a jelentést elfogadja a szakbizottság. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy az IMCO felé kommunikáljuk ezt, annak érdekében, hogy fokozzuk az átláthatóságot, úgy gondolom, hogy mindannyian ugyanezt a célt próbáljuk elérni. Fontos energia hatékonysági alapelveket is lefektetni, eh, dinamikus árazásról, árképzésről, az új eh, eh, infokommunikációs technológiák szolgáltatások tekintetében ugyanez a helyzet a 2012-es javaslat az intelligens fogyasztásmérőkkel kapcsolatban ugyancsak említendő nagyobb átláthatóság és világosságra van szükség a, az információ igények és a panaszok kezelésében, és végül úgy gondoljuk, hogy az, azok az adók és költségek, amelyek nem függenek össze az energiában, azokat nem lehet bele építeni az energia számlába. Köszönhet még egyszer a jelentésért, úgy gondolom, hogy nagy lépést tettünk előre. Kaya, would you like to come? Kaja, mondja az elnök. Igazándiból sok mondani valam nincsen. Nem örülök annak, hogy eh, a szocialisták a kettes kompromisszumot nem tudják támogatni, hiszen megpróbáltunk mindent megtenni annak érdekében, hogy a módosítókat beépítsük ebbe. De azt hangsúlyozni szeretném, hogy megértem, hogy a világpiac, eh, pontosabban a piac eh, szó maga vörös posztó a szocialisták szemében, azonban csak ilyen liberalizáció valójában csökkentette az árakat, és növelte a befektetéseket ezeken a piacokon, úgyhogy lényegében mindazokban az országokban, ahol nagyobb a verseny, ott valójában alacsonyabb az is, tehát a fogyasztóknak is jót tesz ez, tehát legkevésbé sem hagyjuk figyelmen kívül az energiaszegénység kérdését. Ugyanakkor az is meglehetősen világos, hogy eh, ezt nem lehet úgy megoldani, hogy további költségeket, eh, támogatásokat, adókat eh, építünk bele az energia árakba. Ezeket végsősorban valakinek előbb-utóbb meg kell fizetnie. Elnök, köszönöm. Javaslatot tennék a bizottsági titkárságnak, amikor változik a módosítás, az változik a napi rend, ugye csütörtök délben ment ki, és aztán kedden is kiment egy új napi rend. Mind a kettőben szerepet az, hogy előre hozzuk 20 ra ezt a napirendi kérdést. Szeretném kérni, hogy ilyenkor a jelentéstevők és az árnyékentéstevők, akiket ez érint, Eh, kapjanak külön e-mailt is. Tudom, hogy mindenki sok e-mailt kap, eh, tudom, hogy mindenki megkapja már most is a rendet, de akkor kérem, hogy küldjünk ki egy e-mailt is, amiben felhívjuk a figyelmeket arra, hogy előrehoztuk az ő témájukat. Van itt egy olyan téma, amely a hozzáférhetőségi kérdéssel kapcsolatos tehát a, a közféra weboldalainak hozzáférhetőségével kapcsolatos triológusról szóló jelentés kértek a jelentéstevők arra, hogy olvassam fel a jelentést. Ezt szívesen megteszem, de kérem, hogy ezt a titkárságon keresztül kérjék tőlem, ne személyesen. Tehát a közszférába tartozó testületek weboldalainak hozzáférhetőségével kapcsolatban a parlament 2014. Eh, februárában fogadott el első olvasatban, majd 2016. Eh, januárjában új trilógus eh, kezdeményezését határoztuk el, majd a tanács is mandátumot kapott a holland elnökség alatt a hivatalos terjesek megkezdésére. Van különböző van jó néhány eltérés a parlament és a tanács e, álláspontja között e, a tárgyi hatály tekintetében a, az e, egyéb intézkedések, például képzés és szemléletformálás. Január 26-án volt az első előkészítő ülés, majd technikai jellegű ülések, majd március 2-án került sor a következő fontos ülésre, még mindig vannak ellentétek, azonban a tanács azt mutatta, hogy hajlamos, hajlandó elmozdulni a parlamenti álláspont felé. Ez különösen azon plusz intézkedéseket illeti, amelynek az a célja, hogy a gyakorlatban is működjenek ezek az elvek, és egyre hozzáférhetőbbek legyenek a weboldalak az EU e- e teljes területén. E, a parlament kérte, hogy legyen egy felhasználói visszajelzési mechanizmus, amely a weboldal hozzáférhetőségével kapcsolatban e, összekapcsolható a képzési programokkal is. A tanács megállapodásra előadásokat mutat abban, hogy legyen egy figyelemekövetési és beszámolási mechanizmus, Eh, és jól lehet a társ eh, jogalkotók eh, közelebb kerültek egymáshoz álláspontjéket tekintve, világos, hogy még további munkára van szükség annak meghatározására, hogy milyen típusú weboldalak és milyen tartalmak azok, amelyeket adott esetben ki kell zárni, ebből a tevékenységből vagy be kell vonni abba. Most technikai, szakmai szinten folynak a munkálatok. 2016. április 26-án lesz a következő kör. Jelentéstevő ezt kérte tőlem, hogy ezt olvassam fel. Én nagyon sok e-mailt az alkalmazásokkal kapcsolatban eh, sok kérdést kapok, eh, és úgy gondolom, hogy eh, nem csak a weboldalak hozzáférhetőségével, hanem a kis alkalmazások hozzáférhetőségével kapcsolatban is lesznek majd előrelépések absolutely, eh, abszolút pedig fontos az, hogy a kis alkalmazásokat is eh, bevonjuk ebbe az erőfeszítésbe, és hozzáférhetővé tegyük őket. think we're going to have a five minute break whilst we wait. Akkor öt perc szünet, amíg a bizottság meg nem jelenik. Az utolsó téma ma a bizottság javaslata lesz a termékek és szolgáltatások hozzáférhetőségre vonatkozó követelmények tárgyában. Manuel Geleng egyelőre még nincs itt, úgyhogy megvárjuk. Is this um, Director Manuela Gilling? Manuela Aguilén jelent meg körünkben? kérdezi az elnök. Okay. Okay. Is this Director Manuela Geleng. Okay. Köszönöm, hogy megérkezett. Szeretném emlékeztetni önt arra, és kérem, hogy ezt a bizottsághoz is vigye vissza. A rendünk néha előre csúszik, úgymond előre hozunk bizonyos tételeket. Nagyon sok képviselő vár én már önre itt 15 perce. Tehát amikor elküldjük önöknek e, a napirendet, akkor nem tudjuk megmondani, hogy konkrétan mennyi időre van szükség egy-egy tételhez, témához, napirendi ponthoz, ezért kérem önöket, e, önt, hogy kérem meg kollégáit is, hogy hamarabb érjenek ide, e, mint amikor ki van írva az önök napirendi pontja, mert ha esetleg előre csúszik a program, hamarabb végzünk egy napi ponttal, akkor sok embernek kell fölöslegesen várakoznia, és nem tudunk tovább haladni. Köszönet ezért az együttműködésért. Nos, a javaslat egy olyan direktívára vonatkozik, amely a termékek és szolgáltatások hozzáférhetési kérdéseivel kapcsolatos. A lelnökünk Robert Rashford rendkívül tapasztalt munkatárs. A bizottság mutatja be most a javaslatot. A foglalkoztatási közlekedési és petíciós tagbizottság is kérte, hogy részt ebben ebben egy munkában, és egy folyik levélben az egyeztetés ezen szakbizottságok elnökeivel. Megadom tehát a szót a bizottságnak, Manuela Gelen asszonynak, mint igazgatónak. Köszönöm szépen. Elnézést szeretnék kérni a késedelem miatt. Ez előtt is volt ülésem, ide rohantunk a parlamentbe, de hát úgy tűnik, hogy mégis elkéstem, eh, de tudomásul veszem elnök asszony eh, kérését, és a következő alkalmakkor már eh, előre fogunk tervezni. Ez adna is inkább fontos, mert ez a dosszié nagyon közel áll a szívünkhöz, és nagyon fontos számunkra az európai hozzáférhetőségi jogeszköz Eh, kifejezetten fontos. Van néhány eh, kivetítendő eh, fájlom is, de egyelőre ezeket nem vetíteném ki, ha valakit érdekel a végén, beszéltünk róla. Nos, miért javasoljuk az Európai Hozzáférhetőségi Aktust, European Accessibility Act, ezt a, az anyagot? Kit fed le, ki nem tartozik a alá, hogy néz ki az arányosság kérdése, mi az ütemezés, és így tovább. Először is, miért van szükség erre? Milyen gazdasági okok szólnak emellett? Nos, először is javítanunk kell a belső piac e, teljesítményét a termékek és szolgáltatások hozzáférhetőségével kapcsolatban. Ehhez harmonizálnunk kell az egyelőre egymással eltérő szabályozásokat, lehetővé kell tennünk az iparágak munkáját, amely így egészségesebb versenyhez vezethet, jobban hozzáférhető termékek és szolgáltatásokhoz versenyképesebb árakon. Ennek a joganyagnak 18 millió fogyatékkal élő ember számára lesz jelentős kihatása, Eh, a plusz az Európai Unió népességének 20%-át is érinti, akik az idősödő generációk, akiknek a készségeit, eh, ugye készségei csökkennek. Eh, az európai iparnak versenyképessége kell válnia a globális versenyben. Melyek a jogi kötelezettségek, illetve okok, Nos, először is eh, az ENSZ egyezmény, amely a fogyatékkal élő személyek eh, jogait eh, védi. Ezt az egyezményt az Európai Uniós tagállamok többsége már ratifikálta, három most tartja folyamatban a ratifikációt ez, a, ez az építőkörnyezetre, az infokommunikációs technológiákra, szolgáltatásokra és egyéb termékekre, szolgáltatásokra vonatkozik, ezek hozzáférését, hozzáférhetőségét eh, igyekszik javítani. Eh, ezen a területen eléggé töredezett a belső piac, és eléggé eltérőek a hozzáférhetőségi eh, szabályok. Természetesen Eh, a hozzáférhetőségi szabályok egységesítése önmagában nem fogja az egységes piacot létrehozni, megteremteni, azonban segíteni fog abban a tagállamoknak, hogy eh, a, az egyezmény 9-es cikkét eh, megvalósítsa, végrehajtsa, amely a hozzáférhetőséggel kapcsolatos követelményeket határozza meg. Kinek lesz jó ezeknek az akadályoknak a megszüntetése, lebontása? Nyilván a gyártóknak, a szolgáltatóknak, az iparnak a jelenre lesz ez hasznos, hiszen egyszerűsödik a munkájuk, és jogbiztonságot teremt számukra, hogy az ő termékeik meg fognak felelni az egész Európai Unió hozzáférhetőségi szabályainak, nem csak az adott tagállamban. Természetesen a belső piac hely jobb működéséhez több és jobban hozzáférhető termékekre és szolgáltatásokra van szükség, olyan termékekre és szolgáltatásokra, amelyek a fogyatékkal élők és az idősebb emberek igényeit is kielégítik, és ez ugye egy szívesebb piacot jelent. Például mi van, hogyha az ember elfelejtette föltenni a szemüvegét, és a képernyőt mégis el kéne valahogy olvasni, vagy hogy a szemébe süt a nap, vagy hogy a zajos buszpályaudvaron kell hallani a, a hangos bemondó által megfogalmazott üzenetet, amely fontos az utazásához. Ez mind gyakorlati példa. Ezen kívül azonban nagyon sokat segít ez az anyag a KKV-knek is, hiszen a KKV-k szenvednek legtöbbet a korlátozott forrásaik miatt, amiatt, hogy a tagállamokban 28 különböző hozzáférhetőségi szabályozás van, sokkal hasznosabb számokra, sokkal hasznosabb lesz számukra, hogyha egységes hozzáférhetőségi szabályok lesznek az összes Európai Uniós tagállamban, és csak egy ö, ö, rendelt csomagot kell végrehajtaniuk, nem pedig 28 különbözőt. Ez egyértelműen előnyt jelent. Nos, mire terült ki tárgyhat tekintve az európai hozzáférhetőségi aktus? Nos, tulajdonképpen ismert belső piaci eszközökről van szó, meglévő gyakorlatokról és struktúrákról. Eh, ennek lényegében két oszlopa van, két lábon áll. Az egyik hozzáférhetőségi kötelezettségeket határoz meg bizonyos korlátozott számú eszközök és eh, szolgáltatások számára. Eh, amelyeket kulcsfontosságúnak tekintünk a fogyatékkal élők fogyasztók szempontjából. A második oszlop ugyanezeket a kötelezettségeket E, támaszkodik az Európai Uniós jogban szereplő hozzáférhetőségi e, kifejezés e, finomítás, meghatározásnak finomítása révén. Beszélhetnénk a és alapok rendeleteiről is, amelyek ugyancsak hozzáférhetőséget írnak elő az alapok előkészítése végrehajtása során. Tehát maga az accessibility, a hozzáférhetőség szerepel az Európai Uniós joganyagban, azonban sehol nem volt eddig definiálva. Nos, mit javaslunk ebben a joganyagban? Először is egyszerűsített eljárások segítségével E, lehetővé teszi a szolgáltatások és e, termékek jövőbiztossá tételét, lehetőséget ad az önkéntes harmonizált normák, szabványok e, alkalmazására és a követelmények megvalósításában iránymutatást ad. Maguk a gazdasági szereplők határozhatják meg azt, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megfelele a hozzáférési követelményeknek, és ez aztán rendszeresen ellenőrzése kerül a piacon. ezzel biztosítani lehet azt, hogy azok a szolgáltatások és termékek, amelyek ről bebizonyosodott, hogy megfelelnek valamennyi hozzáférhetőségi követelménynek, akadály nélkül forgalmazhatóak, nyújthatóak az Európai Unió teljes egységes belső piacán. Nos, még fontosabb az, hogy mi az, amit nem határoz meg ez a joganyag. Technical details, how to Például azt, hogy hogyan kell egy szolgáltatást vagy egy terméket szabályozni. Tehát például volument illetően vannak rendelkezések, de azt mondják, hogy ellenőrizni kell a volument, ugyanakkor nem mondja, hogy, hogy mennyire. Aztán a szolgáltató vagy a gyártó szempontjából csak a azokat említik, akiket átvilágítottak a hatástanulmány során. Nem terhelőek ezek a feladatok, tehát nem aránytalan a terhelés, és nem módosítja a meglévő hozzáféréssel kapcsolatos jogszabályokat ugyanakkor kiegészíti a már meglévő szabályokat. Most akkor néhány szót a hatástanulmányról szeretnék mondani. A hatástanulmányt gondosan megfogalmazták, és 2013 közepére készítették el. Az EU GDP 80%-át és a lakosság 77%-át fedi le. adatokat is közvetítettek különböző kutató szervek munkája alapján, és a jogszabály helyzetet is napra készé teszi. Különböző konzultációkat folytattak, amelyeknek a célzott terméket vagy szolgáltatást kellett bemutatni, és a belső piaci eszközöket amelyek hasznosak. Több opciót is, mint soft, mint jogalkotási szabályokat is átvirágítottak, és ötöt ezek közül, amelyeket nem hasznosnak ítéltek, azokat kivettek belőle. Nos, ez a jogszabály hogyan közvetít. A gazdasági szereplőkre és a közhivatalokra, amikor terméket vagy szolgáltatást rendelnek, mert ugyanazokat a szabályokat szabja meg. A gazdasági szereplők azokat a szolgáltatásokat is termékeket választják ki, amelyeket könnyű beszerezni. Tehát magában a jogszabályban azt láthatjuk, hogy a közigazgatási irányelvet veszik figyelembe, aztán strukturális és a beruházási alapoknak a szabályait, az utas, a közlekedési infrastruktúrának az intézkedéseit. Nem változtatja meg a jogszabályát, vagy a hatáját, hanem inkább támogatja a végrehajtát új hozzáférési követelményeknek segítségével. Most röviden arról szeretnék beszélni, hogy ez a jogszabály hogyan kapcsolódik két másik jogszabály szabály. A 19-es cikk alapi irányelv az egyik. Ez a két ez közkiegészíti egymást, ugyanakkor más célkitűzéseket teljesítenek, és más a jogalapjuk. A 19. cikk alapján az a diszkrimináció ellen harcol, és az emberekre koncentrál. Ez a 19-es cikket irányelv, ez a, a diszkrimináció elleni irányelv. Tehát a hátrányos megkülönböztetés elleni irányelv. Mint ahogy mondtam már, a hátrányos megkülönböztetés ellen használ, használjuk, és a hozzáférési törvény az harmonizációt használ, és ehhez keresztül a belső piac megközelítését teszi könnyebbé. Elsősorban termékekre és szolgáltatásokra koncentrálva. A, mindegyik az ENSZ fogyatékkal élő emberekkel kapcsolatos eszközére támaszkodnak, de a, a címkitűzések és az eszközök másak. Van egy másik jogszabály, amelyet figyelembe kell venni, ez pedig a hozzáférhetőségi irányelv, ez, erről most is tárgyalnak. Ez a webhez való hozzáférési irányelv, ez elsősorban az internetes oldalakra koncentrál. Amikor ezt a két törvényt létrehozták, akkor nem voltak átfedések, de ahogy most a tárgyalások folytatódnak, akkor biztosítani kell az összehangolást a két törvény között. Néhány szót szeretnék most mondani az arányosságról és a szubszidiaritásról. Először is ez a, az irányelv a, azokkal a problémákkal foglalkozik, amelyek előkerültek, és ugyanakkor rugalmas és célzott. Oly, csak olyan termékeket és szolgáltatásokat vesz elő, amelyek új dimenziót jelölnek, mert hogyha megvizsgáljuk azt a területet, ahol szolgáltatásokat nyújtanak, az a tagállamokat képesé teszi arra, hogy milyen követelményeket tehát például hozzáférési követelményeket választja el. Ugyanis ez csak az új termékekre és szolgáltatásokra vonatkozik. Tehát nincs olyan kötelezettség, hogy visszamenőleg igazítsanak ehhez termékeket. Tehát a funkcionális szinten határozzák meg ezt a hozzáférést, és egy konformitási értékelést is végeztünk, amely önbevallással történik. És hogy az arányosságot biztosítsuk, van két biztosíték. Az egyik az, hogy ne legyen aránytalan terhelés, a másik pedig, hogy a szolgáltatás vagy a terméket ne változtassa meg lényegében. Például az elektronikus könyvek esetében nem kell megváltoztatni a terméket tehát a, a, nem változtatja meg alapvetően a jellegét ennek a könyvnek. Persze a gazdasági szereplőknek indokolni is kell az értékelésüket, értesíteni kell a hatóságokat, és ellenőrzéseket folytat a hatóság. Tehát a felelősség amiket ellenőrzik a különböző hatóságok. Nos, az ütemterv a végrehajtásra két évvel azután, hogy érvényben lép ez az átmeneti időszak, és miután hatályba lép, hat évvel kell alkalmazni. A bizottságnak az első jelentése a végrehajtásról öt évvel az alkalmazási időpont után történik. A jelentésnek az a célja, hogy biztosítsuk, hogy az alkalmazás alatt az irányelv továbbra is a célját szolgálja. Végül pedig szeretném áttekinteni az érdekelt feleknek a nézeteit. Nagyon gyakran hallottuk, hogy a parlament a bizottságtól azt kérni, hogy végre lássuk az eredményeit is ennek a e törvénynek. Ugyanis a belső piacot kell a hozzáfelelhetőség szempontjából javítani a fogyatékkal élők magas szintű csoportja nagyon támogatta azt, hogy a hozzáférhetőséget konkrétan megvalósítsuk. Az ipar úgy jelzett vissza, hogy aggasztja őket, hogy a széttekoltság és a jogszabályoknak az eltérő volta problémát jelent. Ugyanakkor realistán kell ö, tekintenünk ezt a kérdést, ugyanis ez az irányelv célzott, csak korlátozott számú termékekre és szolgáltatásokra vonatkozik, ez lehet komputer, hardware, telefonálással kapcsolatos, bankautomaták, jegykiadó automaták, stb. és és a szerző, szer, szolgáltatásokat illetően telefonszolgáltatások lehetnek, audiovizuális weboldalak, stb. Audi, audiovizuális média, bocsánat. Ezen a listán túl nyilván maradnak olyan termékek és szolgáltatások, amelyekre szüksége van a fogyatékkal élőknek. Ez továbbra is a tagállamok felelősségi körébe tartozik. Ugyanakkor meg kell mondanom, hogy a fogyatékkal élő emberek nagyon sokat várnak ettől a jogszabálytól, hogy a hozzáférést könnyebbé teszi. Tehát ez a megállapodás lehetővé teszi az együttműködést, és a gyér forrásoknak a megfelelő felhasználását. Nagyon szépen köszönöm. Mert elkezded? Köszönöm, Viki. Köszönöm szépen, e, igazgató asszony, hogy bevezette e, méghozzá nagyon is teljes módon ezt a szép e, jogalkotási tervet. Ez a javaslat világos, koherens, de mivel egy eléggé kényes kérdésről van szó. Eléggé összetett ez a kérdés, tehát még kell ezen a szövegen dolgozni az elkövetkezendő hetekben. Nem csak arról van szó, hogy a belső piac működésén kell javítani, hanem arról is szó van, hogy növeljük a belső piacot, tehát olyan módon te, tegyünk, hogy egy olyan ágazatban is megtalálja a helyét, Eh, ahol vannak eh, korlátozó eh, körülmények. Tehát akkor a kérdés az, hogy mit mondhatunk mi együtt. Az első az, hogy a fogyatékossággal elő, élő emberek is fogyasztók, akiknek ugyanolyan jogaik vannak jogi szempontból, de a, a termékhez való hozzáférés illetően nem ö, ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, mert vannak olyan termékek, amelyekhez nem férnek hozzá, ugyanis a jogszabélyek széttagoltsága nem tud, teszi ezt lehetővé. És azok a vállalkozások, amelyek ezeket a termékeket gyártják, Eh, hogyha eh, egy egységes keretben működnek, akkor eh, nagyobb helyük van a belső piacon, és ez az ő érdekükben is áll. Amikor 100 millió európairól van szó, akiket illet ez az irányelv terv, ez azt jelenti, hogy négy európaiból egy azt jelenti, hogy ez nem egy elfelejtett csoport, hanem a piacnak egy nagy részét ők töltik ki. Tehát igazuk van, amikor a belső piacnak az optikáját választották, mert ez a a gazdasági és az, a szükségletek kielégítése iránti megelégedettséget összekapja. Tehát a választás lehetőségét erősíti az Európai Unióban. Hallottuk, hogy több szakbizottságot is e, érdekel ez a téma, és bizonyára e, megtaláljuk majd az együttműködés módját, amely konstruktív módon, e, a konstruktív együttműködést tesz lehetővé. Ön is mondta, hogy elérkezett a pillanat, hiszen már régóta vártunk ilyen ambiciózus tervet, mindesre az eredmény már megvan, tehát valami jelentőset hozunk létre. Azt hiszem, abban is igaza van, hogy hangsúlyozta a digitális területet, ugyanis E, akár e, lehetne egy digitális piac e, projekt, hiszen nagyon sok termék digitális. Ugyanakkor a fogyasztók populációját is érdekli ez, ne felejtsük el, hogy a népesség előregszik, és nagyon sokan vannak, akik nem fogyatékkal élők, de ugyanakkor vannak olyan funkcionális hozzáférhetőségek, amelyek csökkentenek. Ugyanakkor lehet az előre haladott korral több olyan betegséggel élni, ami a fogyasztást nem teszi lehetővé. Említette az ENSZ ensz is, és azt, hogy Európa lehet, hogy lekési a vonatot. Tehát nem szeretnénk, hogy az egységes piac az az ellenkező irányba közlekedjen. Néhány kérdésem lenne a bizonyos kérdéseket ön már említett. Én épp ezért másokat érintek. Ön azt mondta, hogy ez a törvénytervezet bizonyos területeket illet, amelyek prioritást élveznek. Például én említettem hogy a digitális ágazatot. De hogyan választották ki ezeket a területeket? Jól látom, hogy melyek a központi témák, de engem inkább az ezeket körülvelő határterületek e, érdekelnek. Miért nem e, akarták jobban kiterjeszteni ezt a listát? Hiszen végül is a belső piac fogyasztóit és a vállalkozásokat nem csak a bank vagy a digitális szolgáltatás érdekli, hanem nagyon sok minden más. Tehát szeretném megismerni, hogy mi az ön véleménye erről. Aztán a módszert, illetve nagyon ambiciózus ez a dokumentum. Nem önszabályozásról van szó, és nem is önkényes szabványosítást akarunk. Viki volt a jelentéstevője a termékekkel foglalkozó témának a belső piacon, tehát láttuk ezt is, tehát nagyon is okos dolog így, így dolgozni, tehát a jobb, jobb szabályozásnak ez az egyik jellegzetessége. Nagyon fontos az is, hogy a piacfelügyeleti hatóságoknak kell a, a, a garanciát biztosítani, épp ezért a szerepük nagyon-nagyon fontos. Hogyan látja hogy ezek a piacfelügyeleti hatóságok képesek el, hogy eljátszák ezt a szerepet? Hogyan reagál erre a kérdésre? Beszélt a dilemákról is. Én úgy látom, hogy túl hosszú időt szabtak meg a problémákat. Ugye itt említette, hogy hat évve van a tagállamoknak, hogy megvalósítsák ezeket a rendelkezéseket. Hát egy kis számítást tettem, és 2028-ra jól jutottam, amikor a végre ezt a törvényt megvalósították. Azért 2028 az azért eléggé távoli időpont, különösen, hogyha olyan termékekről és szolgáltatásról van szó, amelyek prioritást élveznek hiszen ezek a gyor, dolgok nagyon gyorsan ö, ö, változnak, például a digitális forradalmat, hogyha ö, megfigyeljük, akkor itt ellentmondást látok. Ö, például az intelligens telefonok, az okos telefonok az időpontokat illetően eléggé ellentmondanak az fejlődésüknek. Nos, az épített környezetet illetően, elsősorban a szolgáltatásokat illetően, a szoftver, tehát az anyag számára nagyon fontos, hogy adaptálják, mert ezek a szoftverek eh, az épület, épületekben eh, eh, hozzáférhetők, tehát akkor magát az épületet is hozzáférhetővé kellene tenni. Na most akkor nem kötelező hozzáférést akarnak, hanem önkéntes hozzáférést. Akkor ez a két sebességű Európát fogja eredményezni? Tehát, hogyha a, a környezettel kapcsolatban gondolkodunk. Egyetértek önnel, hogy funkcionális követelményeket állapítsanak meg a termékekkel kapcsolatban. De hogyan kell ezt a, a szereplőknek megvalósítani? hiszen ez, teszi, ez adja azt a lehetőséget a vállalkozásoknak, hogy innovatívak lesznek, tehát hogy megtalálják az, a lehetőségeit a mérnökeiken, stb. keresztül, hogy ezeket a megoldásokat létrehozzák. Van egy másik érdekes kérdés, hogy mentességet lehet biztosítani a KKV-k számára, és ez nagyon fontos és intelligens megoldás. Ebből ezért szeretném tudni, hogy hogy lehet itt a megfelelő egyensúlyt megtalálni. Tehát hova tesszük a mozgás térnek a határát. Tehát nem szabad, hogy túl nagy mozgástért biztosítsunk. Hiszen azért teszem fel önnek a kérdést, mert tudom, hogy nem könnyű a válasz, de azért ez, erről el kellene gondolkodni. Tehát amikor arról gondolkodnak, hogy hogyan alkalmazzák ezt az irányelvet, ezen is el kell gondolkodni. Végül összefoglalésként szeretném, hogyha ezt bizonyos szempontból tekintenék, tehát egy kicsit figyelembe vennék, hogy amikor az ember fogyatékkal él, akkor sosem lehet pont a megfelelő időben teljesíteni, hiszen ezeknek az embereknek nem lehet ilyen hosszú határidőket adni. És ön emlékeztet arra, hogy a hozzáférhetőség azt is jelenti, hogy mi is a helyébe helyezzük magunkat ezeknek az embereknek. Amikor megnézem a termékekről listáját, akkor szó van a látásról, a hallásról. Épp ezért szükség van még a gyorsaságra, hiszen hogyha az embernek funkcionális korlátai vannak, akkor a sebesség is fontos. Tehát ezeknek a termékeknek ezt a fogalmat is belevegyék. Jó, vannak olyan emberek, akik állandóan rohannak, épp ezért nem érnek oda időben sehova. Elnézést kérek, hogy ma nem voltam itt. A néppárt kult koordinátoraként ott kellett lennem a kult szakbizottság koordinátori ülésén, amely pillanatnyilag is zajlik de a néppárt árnyék előadójaként a következőt mondanám. Üdvözlöm a hozzáférhetőségi, az akadálymentességi jogszabályt, hiszen 80 millió fogyatékossággal élő embert érint. Az akadálymentesítés egy sokkal befogadóbb társadalmat hoz létre, ahol a független életmód lehetővé válhat. Új digitális megoldásokkal sokkal könnyebb lehet az akadálymentesítés számos területen. Ezen kívül még eh, ezzel a dokumentummal azt szeretnénk elérni, hogy eh, a belső piacon harmonizálásra kerüljön eh, a szolgáltatások és termékek akadálymentesítése az egész Európai Unióban. Természetesen a vállalatoknak ez többletköltséget jelent, és figyelnünk kell, hogy főleg a KKV-knek ne jelentsenek ezek megfizetetetlen többletköltségeket. De szeretnék arra is rámutatni, hogy az akadálymentesítési jogszabály az Európai Unió számára mindig prioritást élvezett. Nagyon fontos a középületek helyzete. Nagyon fontos, hogy a közhonlapok hozzáférhetők legyenek. Nagyon fontos az audiovizuális médiához való akadálymentes hozzáférés, és ezt is megfelelő figyelemben részesítettük az audiovizuális tartalmak esetében. Meg vagyok győződve róla, hogy nagyon jó jogszabályt fogadunk el, amely különbséget fog jelenteni az európai polgárok életében. Köszönöm. Olga Seneleve. Köszönöm szépen. Představení návrhu, eh, tak za úvodní slovo našemu panu zpravodaji a já se velice těším. Nagyon örülök eh, az együttműködésnek a jelentéstevővel. A jelentéstevő ugyanis nagyon eh, tapasztalt, és eh, egyetértek a, az előttem szólóval, épp ezért nem akarom ismételni, amit mondott. Elsősorban olyan kérdésekre koncentrálnék, amelyek fontosak. Ez egy nagyon jelentős jogszabály, nagyon sokat kell még tennünk ezzel kapcsolatban, és ugyanakkor le kell vonni a tanulságokat is a, az internet, tehát a weboldalakhoz való hozzáféréssel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy elsősorban arra kellene koncentrálnunk, hogy az álláspontokat, tehát a parlament és a tanács álláspontját közelítsük egymáshoz. És nem szabad túlságosan bonyolítani a kérdést, nem csak a fogyatékkal élők, hanem mindenki, akikre vonatkozik ez a jogszabály, azok számára fontos, hogy észszerű időhatárokat állapítsanak meg, tehát minél hamarabb le, létrehozzák ezeket. A tanács szintjén mi történik? Második kérdésem, a 12. cikkel kapcsolatban hogyan lehet értelmezni a rendelkezéseket, hogy lehet őket világosabbá tenni, hogy ne fordulhasson a meghatározni, hogy ne történhessen más, mint ami a cikkben van. A hozzáférhetőség funkcionális vonásait illetően pontosabbá kell tenni, mert hogyha túl preskript direktív az megakadályozza a rugalmasságot, amikor a kritériumok teljesítéséről van szó. Mint már mondtam, ez egy nagyon fontos jogszabály, épp ezért együtt kell működnünk, hogy az érintetteknek minél megfelelőbb anyagot tudjunk létrehozni. A következő árnyék előadó nincs itt, de van kinek átadnom a szót. Köszönöm szépen, mi támogatjuk nagymértékben a javaslat lényegét. Azonban itt a hatály tekintetében aggájaink vannak, és főleg a hatástanulmányok miatt, és hogy milyen bizonyítékok vannak mögötte. Azt mondta a bizottság, hogy nagyon alaposan eh, előkészített, és szerintem nem. Hiszen eh, itt azt eh, hallottuk, hogy a bizottság is aggódik bizonyos tekintetben. Nézzük meg. Ez a 2013-as hatástanulmány elég öreg, és néhány anyag benne még öregebb, régebbi. Csak néhány tagállamot vizsgálnak meg, és ezeket a adatokat az egész Európai Unióra kivetítik. Tehát itt a javak szolgáltatásokról van szó, de elsősorban a szolgáltatósakra korlátozott. Tehát nem hinném, hogy ez a jobb szabályozás iskola példája lenne. Tehát, hogyha jobban beletekint, akkor ez egy 2013-as hatástanulmány. A digitális korban három év ma szinte a generációváltás. Tehát szerintem 2016-ban egy 2013-as hatástanulmány már vagy nem aktuális, vagy sürgősen aktualizálandó. Tehát szerintem új hatástanulmányra van szükség, hiszen hogyha akarunk egy ilyen jogszabályt, akkor egy igazi, korszerű hatástanulmányra van szükségünk. Tehát természetesen jó szándékú a javaslat, de hogy most a jó szándékok alapján ismét terheket rójuk a vállalatainkra, az véleményem szerint pillanatilag túlzás. Tehát szerintem itt a szállítás, pénzügyi szolgáltatások, közbeszerzés tekintetében újabb, köz, újabb hatástanulmányokra lenne szükség. És a mi véleményünk szerint, szerintem még nagyon messze vagyunk a végétől, és szerintem az egész kulcsa a megfelelő hatástanulmány. És még egyszer ismétlem, hogy támogatjuk a javaslatot, támogatjuk a javaslat célját, de nagyon komoly fenntartásaink vannak abban a tekintetben, hogy a bizottság hogy a milyen formában mutatta be. Soltész képviselő. Köszönöm szépen. Köszönöm a bizottság képviselőjének is, hogy előadta mondandóját. Szeretném megköszönni a bizottságnak a javaslatot, amelyet kidolgozott. A javaslatra már egy jó ideje vártunk. És véleményünk szerint ez a javaslat nem elég ambiciózus, hiszen nem oldja meg az akadálymentesítés problémája teljes mértékben. Azonban tény az, hogy eh, nagyon sok különbség van a tagállamok között. Amikor arról van szó, hogy hogyan foglalkoznak ezzel a témával. És eh, ezen kívül még eh, különféle jogi környezet benne létezik az Európában. Tehát nagyon fontos az, hogy az érintettek hozzáférjenek a szolgáltatásokhoz, javakhoz. Egyetértek a kollégámmal, aki előttem szólalt fel. A hatástanulmány kell, hogy mindennek az alapja legyen. Éppen ezért eh, szeretnénk eh, fenntartható megoldásokat eh, kialakítani, amelyek a jövőben is működőképesek. Így figyelembe vesszük, hogy milyen különféle hatásokkal járhat a javaslat Megvalósításom. Személyes véleményem eh, szerint arra kellene koncentrálnunk, hogy a bizottság hogyan garantálja azt, hogy ne legyen túl nagy teher, főleg a KKV-k vállán. A technikai dolgokról gondolok elsősorban, hogy ezeknek nem szabad eh, megdagadnia. A bizottságnak véleményem szerint gyakorlati megoldásokat kell kidolgozni, gyakorlati mechanizmusokat, amelyről beszélhetünk. És utána ezek alapján majd beszélhetünk a további munkánkról. Köszönöm. Valaki más szeretne még felszólalni? Én néhány gyors megjegyzést tennék, hogyha szabad. Az akadály mentesítés itt a környéti szempontok mellett abszolút prioritás. Tehát nagyon fontos az, hogy az épített környezetben megvalósuljon a az akadálymentesítés, és hogy a digitális környezetben is teljes mértékben megvalósuljon. Azonban aggódom, és minél többet olvasom ezt a javaslatot, annál jobban aggódom. Hiszen elképzelhető, hogy nem ez a legjobb útja, módja annak, hogy elérjük a célunkat. Hogyha megnézzük itt a digitális környezetről szóló jogszabályokat. Állandóan arról beszélünk, hogy ezeknek jövőbiztosnak kell lennie. Az innovációk nagyon gyorsan haladnak, és garantálnunk kell, hogy a ma meghozott jogszabályok jövőbiztosak. Tehát itt a hatásra, hatályra kérdezek rá. Tehát, mint például itt a jegykiadók. Tehát, hogyha veszünk egy jegyet egy jegykiadóból, akkor azt látjuk, hogy egyre kevesebbet veszünk onnan jegyet, hogyha megvan az internetes hozzáférhetőségünk, akkor interneten veszük meg a jegyet, és kinyomtatjuk. Tehát, vagy egy appen van rajta, tehát minek jegykiadó automata, hogyha egyre kevesebben használják. Tehát ez, ez egy obszolét régi technológia. És sok ilyen régi, elavult készülék van. Tudom, hogy a bizottság azt mondta, hogy megpróbáltak nagyon célirányosak lenni, de hogyha a hatástanulmányra figyelek, akkor nem értem, hogy hogyan céloz meg ennyi különféle ágazatot, olyan sok ágazat szerepel a javaslatban, hogy szerintem így túlő a célom. Tehát szerintem sokkal jobb lenne, hogyha nem célozna meg ennyit. A hatástanulmányról már szóltak, hát és eléggé régi adatok szolgálnak alapul. És azt mondanám, hogy itt egyrészt azt mondják, hogy az EU GDP-nek 80%-áról van szó, máshol meg nem ezt mondja. Tehát uh, itt a KKV-knek az ennek való megfelelés nagyon drága lenne. És hogyha megpróbálunk az akadálymentesítésben lépéseket tenni, igen, ez költséges lesz. És azt is tudom, hogy több megértése van szükség. Termékről termékre, ágazatról ágazatra. És hogy, ami, hogy most ami itt szerepel, az mire vonatkozzon, és hogy mi lesz a kihatása. A következő aggályom pedig, hogy a megfelelő jogi eszközökkel élünk-e. Az új jogi környezet az korrektnek tűnik, tehát gáztermékek. Tehát jól működik az áruk tekintetében. De igazából nincsen precedens arra, hogy ezt a címkézést alkalmazhatjuk a szoftverre, vagy mondjuk honlapokra. Soha nem használtuk ezt, és az a félelmem, hogyha ilyen céljelölést kapnak szolgáltatások, az nem túl előre tekintő, hiszen soha nem tesztelt üzeket. Hiszen a digitális szféra nagyon gyorsan mozog, nagyon innovatív. Tehát szeretném megkérdezni, hogy tényleg ez-e a megfelelő alapja annak, hogy azt mondjuk, hogy ezt a C címkézést használjuk a fogyasztói javak tekintetében. Tehát a digitális szolgáltatásoknak megfelel a C jelzés az akadálymentesítés tekintetében? És amit erről megtudtam, hát ez nem túl gyorsan alakul az aktuális helyzethez. Tehát lehet, hogy, hogy nincs így ezekre a biztonságjelölésekre szükség. Tehát teljes mértékben támogatom, hogy legyen a digitális környezetben akadálymentesítés, de nem vagyok százszázalékig meggyőződve arról, hogy a hatástanulmány megfelelő, és hogy a hatástanulmány korrekt módon megfelelő ágazatokat célzott meg. Vagy hogy a megfelelő eszközöket választotta megcélzásukban. Tehát e, itt azért még szerintem további munkára is van szükség. Nem tudom, hogy Robert, vissza akartál térni még valamire, vagy pedig e, szóljon a bizottság. Nos, csak éppen egy másodpercet szeretnék hozzászólni, mert korábban hosszan beszéltem. Nagyon köszönöm azoknak a kollégáknak, akik elmélyedtek ezekben a dokumentumokban. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy nagyon jól fogunk tudni együttműködni de a bizottság már is integrált bizonyos kérdéseket, amelyeket fel akartunk nekik tenni. no, <laughs> come back in commission. Thank you. I will try my best to... Köszönöm, mindent megteszek annak érdekében, hogy a lehető legtöbb kérdést megválaszoljam. Nyilván sok vitára lesz még szükségünk, nem csak a maira a mai nem lesz elég, úgyhogy jó néhány ügyre vissza kell majd térnünk azok közül, amelyeket emléket, említettek. Az első kérdés, amelyet föltettek, az az, hogy az ágazatok hogy kerültek kiválasztásra. E tekintetben a hatástudományra hivatkoznék vissza, amely elég határozottan megfogalmazta, hogy ezt a munkát eh, hogyan végezzük el. Egészen eh, bonyolult, komplex megközelítés volt, ez lépésről lépésre haladtunk, az 50. oldalon van az, amire hivatkozom. Ugye a lehetséges azon lehetséges területek beazonosításával szó, amelyekre vonatkozik az ENSZ egyezmény és az EU-s jog. Ennek alapján olyan termék és szolgáltatás listát készítettünk, amelyek relevánsak lehetnek ebből a szempontból megnéztük a nyilvános konzultációkat is, azon termékek és szolgáltatások tekintetében, ahol ezek, ezt legfontosabbnak tartottuk. Ezután megszületett a megfelelő termékek és szolgáltatások prioritásának meghatározása. Ez minőségi és mennyiségi szűrést is jelentett. A nyilvános egyeztetés alapján, illetve a meglévő joganyag E, áttekintés alapján, ami meghatározta a legsürgősebb követelményeket. Nos, ez volt az első prioritás, <clears throat> ezt követően elmélyült elemzést hajtottunk végre jó néhány tagállamban. A meglévő, a fennálló hozzáférhetőségi joganyagokkal, rendelkezésekkel kapcsolatban. Majd végül ezzel az elmélyült ellenzéssel eljutottunk a termékek és szolgáltatások végleges listájához. Tehát eh, azt az eljárás követünk, amelyet eh, a hatástanulmány lefektetett a szolgáltatások és termékek meghatározása szempontjából. Aztán volt egy kérdés a felügyeleti hatóságok eh, kapcsán, akiknek ugye fontos szerepet kell játszaniuk az ellenőrzések eh, végrehajtása érdekében. Eh, ehhez megvan náluk minden, ismerik a módszereket, ismerik az európai hozzáférhetőségi joganyag aktusban előírt összes eljárás, de fontos, hogy a hozzáférhetőséggel kapcsolatos készségeiket, szakértelmüket egy kicsit hozzák szintre. Ami az időzítést illeti, kettő évet terveztünk az átültetésre, és négy évet az alkalmazás előkészítésére úgy gondoltuk, hogy fontos, hogy elég időt adjunk az iparágaknak és a szolgáltatóknak az alkalmazkodáshoz. Figyelembe vettük ezen kívül a termékek élettartamát is, de ahogy önök is említették joggal, eh, azt is, hogy a fogyasztóknak sürgősen szüksége van erre. Fontos, hogy hasznukra legyen ez az aktus úgy gondoltuk, hogy a kiegyensúlyozott megoldás az összesen hat évet biztosít a direktívának az átültetésére, illetve az első alkalmazására, és az első jelentés ezt követően 5 évvel később készülne el. A következő kérdés, úgy gondolom volt egy olyan kérdés, amely az épített környezetre vonatkozott. Úgy gondoltuk, hogy az aránytalan E terheket elkerülendő, a tagállamok dönthetik el, hogy az épített e, e, környezettel kapcsolatos szolgáltatásokat bevonják-e a hozzáférhetőségi kértéskörbe, vagy nem. A másik kérdés az az volt, hogy hogy lehet biztosítani a legjobb egyensúlyt a gazdasági szereplők felelőssége között egyfelől, másrészt a piac felügyeleti hatóságok részéről. Fölmerült az a kérdés is, hogy miért maradunk meg a funkcionális követelmények szintjén. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, ahogy említettük, hogy különösen az informatikai ágazatban rendkívül gyorsan futnak le a változások, és jó, hogyha nem kényszerítjük kényszerzubbonyba a szereplőket, mert ezzel adott esetben az újítást korlátozok, annak szabunk új korlátozó kereteket. <clears throat> Ezért érdemes elgondolkozni azon, hogy közös technikai, műszaki specifikációkat is ki lehet adott dolgozni, hogyha ez szükséges. Kérdezték, hogy mi a helyzet a tanácsban. Nos, a tanács január végén kezdte vitatni ezt az ügyet. Azóta volt néhány vitánk, a tanács támogatja a javaslat céljait, célkitűzéseit. Úgy gondolom, hogy a kérdések a gazdasági kihatásokkal kapcsolatosak, különösen a KKV-kre való gyakorolt hatásokkal, de úgy gondolom, hogy ezen a szinten nagyon sok praktikus eh, gyakorlati kérdés van, amelyekre gyakorlatilag válaszokra van szükség, és amikor az ember beleolvas a rendelkezések részleteibe, akkor fölismeri, hogy bizony vitára van szükség. A tagállamok is igyekeznek e, otthon a fővárosaikban e, a különböző hatóságokkal egyeztetni, a kormányzat különböző ágaiban, a különböző minisztériumokkal. Ez sem egyszerű. Aztán volt egy kérdés a hatástanulmányjal kapcsolatban. Nos, ragaszkodnék ahhoz, hogy eh, ahhoz a véleményemhez, hogy ez egy nagyon jó minőségben elkészült tanulmány. A 2020-as helyzetet vizsgálja, egy jövőbeni helyzetet vizsgál, tehát már eleve előre tekintő jellegű, és ennek az alapvető következménye vagy tanulsága az, hogy növekszik a töredezettség, ami egyre nagyobb költséget is jelent. Jó lehet, éppenséggel a belső piac jobb működését, jobb lehetőségeket szeretnénk elérni az iparágak számára, hogy az egész unió területén tudjanak versenyezni, eh, és hogy a fogyasztó is eh, előnyt hogy tudjon húzni az egységes belső piac eh, egyre szorosabb működéséből. Nos, két alkalommal nyújtottuk be a hatástanulmányt, az első körben bizonyos megjegyzések alapján frissítettük, de összességében úgy gondoljuk, hogy a bizottság megítélése szerint teljes mértékben megfelel ez a hatástanulmány a helyes kormányzás elvárásainak a nyilvános egyeztetés már lezárult, és most készül eh, az a munkadokumentum, amely pontosan leírja, hogy a nyilvános egyeztetés során milyen felvetéseket kaptunk. Végül, ami a CE jelzést illeti, A CE eljezet ugye nem eh, a szolgáltatásokra vonatkozik, nem az új eh, jogalkotási keretet eh, használtuk fel, de az azért ihletett bennünket. Így elég koherens a megközelítésünk összességében. Nézem, hogy esetleg mit hagytam ki. De azt hiszem, Köszönöm. Elnök, köszönet mindenkinek. Akkor már lezárom a szakbizottságülést, holnap reggel 9-kor folytatjuk. Szeretnék figyelmeztetni mindenkit, hogy holnap a szavazás lehet, hogy bonyolult lesz, sok mindenről kell szavaznunk kérem a képviselőket, és kérem önöket, hogy kérjék meg a képviselőket, hogy legyenek türelmesek, de még egyszer mondom, bonyolult is hosszadalmas szavazás elé nézzünk a holnapi napon.